Ladies and gentlemen, may I ask you to take your seats? Hölgyeim és uraim, foglaljanak helyet, és kezdjük meg a munkát. I open the regular meeting. Megnyitom az, a szakbizottságunk mai ülését. Mindenki megkapta a dokumentumokat, és először a napi rendünk elfogadásával kezdjük. Tehát akkor a kiosztott formában elfogadhatjuk-e a napirendet. Van-e valakinek megjegyzése? Ha nincs, akkor köszönöm szépen, a napirendet elfogadottnak vesszük. És folytatjuk tovább. A következő ülések. Szeptember 17-i ülés 2015. Ennek az ülésnek a jegyzőkönyve online elérhető, és gondolom mindenki emlékszik arra, hogy úgy döntöttünk, hogy egy kicsit környezetbarátabbak leszünk, és nem pazaroljuk a papírt. Tehát azt javaslom, hogy szokás szerint, kivéve, hogyha a mai ülésen valakinek ellenvetése van, akkor a jegyzőkönyvet is elfogadottnak vesszük. A harmadik pont az elnöki közlemények, és a bizottsági elnökök értekezletének találkozójával kezdem. Leültünk a biztosok kollégiumával Strasbourgban október 7-én. Az elnökök értekezlete az éves találkozóját tartotta a biztosok kollégiumával, és a következő évi bizottsági munkaprogramot vitattuk meg. Új formátum volt ez egyébként, mert a társelnökök és a biztosok is jelen voltak, és klaszterekben folytattuk az eszmecserét, tehát a konkrét témákkal foglalkozó bizottságokban érintettek és a biztosok ültek le tárgyalni, és ugyanaznap este volt egy plenáris jellegű ülés. Én az A clusterben vettem részt, munkahelyek, növekedés és befektetés. Tíz biztos volt ebben érintett, és nyolc szakbizottsági elnök. És az ülés társelnöke Ártői úr volt, aki a Költségvetési Bizottság elnöke, valamint Katányan biztos úr, Katányan biztos úr a bizottság alelnöke, és a félidős felülvizsgálatról beszéltünk, az MFF-et érintően, különösképpen a kohéziós politikáról esett szó. Kiogjeva biztos asszony elmondta, hogy a felülvizsgálatot a bizottsági közlemény fogja majd beindítani, amit jövő évben adnak ki a több éves pénzügyi kereteket igazítják hozzá a politikai prioritásokhoz, és nagyon világosan hangsúlyt helyeznek a teljesítményre, az egyszerűsítésre, amelyet egyébként Szikeszki úr is felvetett a mezőgazdasági bizottság képviseletében. a erősített elszámoltathatóság is a hangsúlyos pontok között lesz. Minden klaszter beszámolt természetesen a plenáris ülésen, és Greszle asszony a Költségvetés Ellenőrzési Bizottság elnöke volt az Európai Parlament társelőadója az A klaszterben, és Katalin úr megismételte az administratív egyszerűsítést, amely az EU alapokra vonatkozik, és azt hiszem, hogy az üzenetüket, üzenetünket hallották az MFF szerepére vonatkozóan. Ez volt tehát az első elnöki közleményem. A második elnöki közleményem pedig a luxemburgi elnökség alatt szervezendő informális miniszteri találkozó. A koordinátori ülésen majd beszélünk erről, de Zsira úrral a legutóbbi szakbizottsági ülésen tartottunk eszmecserét, és most már mindenki tájékoztathatok arról, hogy a luxemburgi elnökség tervez egy ilyen találkozót. Október 13-án miniszteri ülésre került sor, és ugye ezen a parlamenti szakbizottsági elnökök nem vesznek részt normál esetben, nem is kaptunk meghívást. Lesznek informális miniszteri találkozók tehát a regionális tervezésről november 23-án, aztán 26-án és 27-én, ami egy pénteki nap, és engem elnökként hívtak meg, szakbizottsági elnökként, a szakbizottság képviseletében, és el is fogadtam a meghívást. Ez azt jelenti, hogy az informális miniszteri találkozókon mi is képviseltetni tudjuk magunkat a luxemburgi elnökség alatt. A harmadik elnöki közleményem pedig a Regi terülés október 13-án, Néhányan önök közül részt vettek ezen az ülésen kedden. Én társelnök voltam Katainen úrral. Ez volt ugye a szokásos éves regikoter ülés, és kedden a nyílt nap kontextusában került erre az ülésre sor. A partnerség, a többszintű kormányzás, az operatív programokkal való kapcsolat, egyszerűsítés, a politikák véglehajtása, pénzügyi eszközök a kohéziós politikában, szinergia, a stratégiai befektetési alap, illetve a többi eszköz között ezek voltak a témák, valamint egy közös nyilatkozat a két bizottság tollából, és a regi szakbizottság majd ma ezeket még megvitatja, és aztán megfogalmazza az ajánlását. Az utolsó előtti megjegyzésem az, hogy Omás úrnak szeretném megadni a szót egy pillanatra, hogy Szicíliáról gyorsan számoljon be röviden. Madame la Présidente, euh, merci. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Nem fogom hosszasan részletezni ezt a missziót, szeretném tájékoztatni a szakbizottságot a misszió elemeiről. Sziciliába utaztunk egy pár héttel ezelőtt, és természetesen minden politikai frakció részt vett ebben a misszióban, és engem ért az a megtiszteltetést, hogy, hogy vezessem ezt a kiküldetést. Katányába és Modedába utaztunk. Összefoglalásképpen hadd mondjam el, hogy a programban szereplő kérdéseken túl természetesen Szicíliába látogatva az aktuális kérdés markába kerültünk, ez pedig nem más, mint a menekültügyi válság. Konstatáltuk azt, hogy a szicíliai hatóságok milyen jelentős erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy az Európai Unió értékeinek megfelelő körülmények között lássák el a menekülteket, illetve fogadják őket. Nagyon sokat beszéltünk velük erről a témáról, illetve megvitattuk annak lehetőségét is, hogy a kohéziós rendelet keretében milyen segítséget nyújthatnánk ennek a régiónak, amely, amelyet első sorban érint a bevándorló hullám. Beszéltünk, tárgyaltunk az államtitkárral, az olasz kohéziós kérdésekért felelős államtitkárral, és egy DEU konferencián is részt vettünk, elmondta, hogy a tanács részéről nagy figyelemmel követjük a bizottság munkáját ezen a területen, illetve illetve egy bevándorlási klauzula megfogalmazásán dolgoznak, illetve gondolkodnak, amely keretében támogatni lehetne ezt az aspektust. Segíteni lehetne azon országoknak, amelyek ilyen erőfeszítéseket tesznek. Ezek a kérdések mind jelenleg tárgyalás tárgyát képezik. Sziciliához visszatérve, a kiküldetésünk részben arról szólt, hogy megvizsgáljuk, hogy az európai alapokat hogyan használták fel a 2014-2020-as időszakra, illetve megnéztük a programozási időszak 2007-2013-as vonatkozásait, illetve megnéztük, hogy ez a fejlesztés területén, területén mit jelent. Két összefoglalni való van ezen a területen. Egy szigeti régióról van szó, ugye Szicília, amely amely ebben a tekintetben nehéz helyzetben van. Elég nehéz megvalósítani az új rendelet keretében meghatározott célkitűzéseket. Komoly erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy a hátrányukat csökkentsék, és azt mondhatjuk, hogy ezen a területen még mindig infrastruktúrális beruházások történnek, és ezek valóban szükségesek. Szicília, hogy nagyon sokan elmondják, nagyon sok problémával kell, hogy szembenézzen. A látogatásunk keretében azt is láttuk, hogy az új célkitűzésekre összpontosítanak, ez pedig a fenntartható fejlődés, az innováció, és ugyanígy a kutatás területén az innovációra helyezik a hangsúlyt, az egyetemekkel való együttműködésre, nagyon sok erőfeszítést tesznek. Azt hiszem, hogy ez a régió jó úton halad, és üdvözölhetjük a jelenlegi Európai Uniós kezdeményezést, különösen az Európai Parlament részéről, amely valós stratégiát ad ennek a régiónak, ennek a szigeti régiónak. Köszönöm szépen mindenkinek, aki lehetővé tette, hogy megvalósuljon ez a misszió a lehető legjobb körülmények között. Ugyanígy köszönettel tartozom a szicíliai hatóságoknak, akik nagyon nagy fontosságot tulajdonítottak ennek a delegációnak, és szívesen láttak bennünket. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, és ezzel véglegesíthetjük az elnöki közleményeket lezárhatjuk azokat, és folytassuk a napi rendünket. A következő napi rendi pont a kohéziós politikai partnerségi megállapodások témája. Ma lehetőségünk nyílik arra, hogy egy külső tanulmány prezentációját meghallgassuk. A tavalyi év során a szakbizottság úgy döntött, hogy egy közbeszerzési eljárást követően megvizsgáljuk az elfogadott partnerségi megállapodásokat, ezeket felülvizsgáljuk, és megbíztunk egy céget azzal, hogy ezt a tanulmányt elvégezze. A tanulmány átfogó elemzést készít a partnerségi megállapodásokról, amelyek amelyeket 28 tagállamban kötöttek meg. Az Európai Parlament konkrétan támogatott bizonyos elemeket. A jogi intézkedéseket, a, a előzetes feltételeket, az Európa 2020-as stratégiát mind, mind figyelembe vesszük. Isabel Nélon jött el hozzánk a mai napon, aki be fogja mutatni ezt a tanulmányt, illetve a Régiók Bizottságának véleményét is meghallgatjuk ugyanebben a témában. Maximum 10 perc áll rendelkezésére, hogyha ez így megfelel. Ezután meghallgatjuk majd a Régiók Bizottságának jelentéstevőjét, és utána kérdések és válaszok következnek. Nélon asszony, öné a szó 10 percre. Madam Chair, thank you very much. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm a lehetőséget, hogy bemutathatom a tanulmányt. Ahogy tudják, az Európai Parlamentnek fontos szerepe volt a partnerségi megállapodások megtárgyalása során, amely a tagállamok és a bizottság között zajlott az európai strukturális alapok elosztásáról És az alapok felhasználásáról volt szó az Európa 2020-as stratégián belül. A tanulmány főleg ezekre az elemekre koncentrál, amelyeket bemutatni szeretnék. Az előadásomban, amely igyekszem 10 perc alatt megtartani, a következő pontokat veszem figyelembe. A tanulmány célkitűzése és tartalma, röviden eh, elmondom a metodológiát, utána a fő aspektusokra térek rá, a negyedik pontomban egy kicsit részletesebben bemutatom ezeket az aspektusokat, eh, amelyek az Európai Parlament számára fontosak voltak a tárgyalások alatt. Tehát nézzük most a célkitűzéseket, ahogy az elnök asszony is mondta, az volt, hogy egy átfogó tanulmányt írjunk az elfogadott partnerségi megalapodásokról, a meglévő partnerségi megállapodások áttekintését szerettük volna ezzel bemutatni. Szerettük volna kidomborítani a dokumentumok tartalmát, és meg akartuk nézni azt is, hogy a jogi előírásokkal hogyan illenek össze. A stratégiai, politikai lehetőségeket is megvizsgáltuk, amelyeket a tagállamok alkalmaztak. Ezután pedig eh, szerettünk volna az Európai Parlament pozíciójáról is képet adni. Ami pedig a kutatás módszertanát illeti, szeretném kihangsúlyozni, hogy eh, a tagállami szinten folytatott eh, vizsgálatokat folytattunk, Összehasonlító vizsgálatokat folytattunk a 28 partnerségi megalapodásról, és megvizsgáltunk bizonyos kiválasztott dokumentumokat is, tehát nemzeti reformprogramokat, nemzeti stratégiai dokumentumokat, különféle bizottsági pozíciós dokumentumok. A tanulmányban a partnerségi megállapodások átfogó összefoglalását is elvégeztük. A partnerségi megállapodások mind a tagállami nyelveken születtek, tehát egy eléggé jelentős kihívás volt az, hogy a különféle nyelveken megvizsgáltuk a dokumentumokat, tehát ehhez egy viszonylag nagy szakértői gárdára volt szükség. Annak érdekében, hogy megpróbáljunk egy összefogott áttekintést nyújtani a partnerségi megállapodásokról. Nagyon szerteágazó módon fogalmazták meg ezeket. Most nézzük meg, hogy melyek voltak a főbb szempontok, amelyekkel foglalkoztunk. A partnerségi megállapodásokat, mint említettem, mind megvizsgáltuk, saját környezetükbe beágyazva. Megnéztük az operációs programokat, megnéztük, hogy a európai 2020-as stratégiával hogyan egyeztethetők össze a partnerségi megállapodások, megvizsgáltuk, hogy a tagállamok hogyan integrálták az, az internet megközelítést a partnerségi megállapodásban, megnéztük, hogy milyen szinergiák jöttek létre a partnerségi megállapodások, a strukturális alapok és egyéb európai alapok között, az ex ante feltételviszonyokat is megnéztük, megnéztük a demográfiai kihívások helyzetét, ezen kívül az e-kohéziót és az egyszerűsítést is. Ami pedig az operációs programokat illeti, és a tematikus koncentrációt, megalapíthatjuk, hogy mind a 28 tagállam a három alapot, az említett három alapot felhasználta, Luxemburg kivételével felhasználták a halászati alapot is. 20 tagállam a multi alapos operacionális programot is használta, tehát 8 tagállam kombinálta a kohéziós alapokat az f fel és heten pedig három alapot kombináltak, a kohéziós alapokat és a strukturális alapokat is beleszámítva. Nyolc tagállam csupán egyetlen egy alappal élt, azért, mert ágazati szempontokat vettek figyelembe az alapok felhasználásánál, és valamennyi szkepticizmus is volt, hogy ha több alapot vesznek igénybe, akkor ez adminisztrációs többletterheket is jelent. A rendeletek a tematikus koncentráció különféle szintjeiből indulnak ki. Ennek az alapgondolata az, hogy a Európai Regionális Fejlesztési Alapokat négy fő tématerületre használják, tehát a négy, amint említettem, ez az Európai Regionális Fejlesztési Alap, az Európai Strukturális alapa 8, 9, 10 és 11-es tematikus területre vonatkozik, tehát ez foglalkoztatás. Ezen kívül olyan szabályok is vannak, hogy a, az alapok 20%-a a 9-es célterületre kerüljön, ez pedig a szegénység elleni küzdelem. A tagállamok közül 25-en választották ezt, és csupán három tagállam döntött úgy, hogy kevesebb tematikus célterületre koncentrál. Most a kihelyezett összegek százalékos feloszását látjuk, tehát a tematikus célokra hogyan jutottak a leglényegesebbek a hármas, a hatos és a hetes, amely környezetvédelemmel foglalkozik, és a K, kávékkel. Folytassuk most a következő témával, ez pedig az ex ante feltételrendszerek. Tehát minden tagállamnak meg kellett felelni ezeknek a feltételeknek, hogy használhassák a partnerség megállapodásokat különféle részletességgel. Az általános és a tematikus ex ante feltételrendszer a régi 15 tagállamra vonatkozik, az új tagállamoknak viszonylag kevesebb feltételnek kellett megfelelniük. Ami pedig itt az általános előzetes feltételeket illeti, figyelembe kellett venni, hogy a környezetvédelmi jogalkotás álljon az előtérben. A legtöbb tagállam a saját statisztikai rendszerét úgy alkalmazza, hogy ez megfeleljen a bizottság által használt módszernek. Tehát, hogy minél többet használnak fel, annál több, annál több statisztika készül. Az összes tagállam megfelelt a feltételeknek a határidő lejárta előtt. Itt azt láthatjuk, hogy az ex ante feltételeknek milyen mértékben feleltek meg a zöld, a teljes megfelelés, a piros a nem megfelelés, és itt látjuk a tematikus célkitűzésekkel is a megfelelőséget, tehát hogy mely tagállam milyen tematikus feltételeknek felelt meg, teljesen nem felelt meg, részben megfelelt. Természetesen ez változhat, ahogy a tagállamok ez inkább megfelelnek a viszonyoknak, a feltételeknek, de már részben ezt frissítettük is. Ami pedig az e-kohéziót és az egyszerűsítést illeti, az e-kohézió volt az egyik leglényegesebb egyszerűsítési téma. A legtöbb ország már korábbi IT rendszerek felhasználásával próbálta csökkenteni illetve próbálta egyszerűsíteni a folyamatokat. Ezeket továbbfejlesztették itt az információs technológiai rendszereket, hogy interoperábilisek legyenek, hogy együtt tudjanak működni. Az e-kohézió alatt azt a lehetőséget értjük, hogy a haszon élvezők egyszerűbben elektronikus adat továbbítással tudjanak, tudják bejelenteni az igényeiket. És nagyon fontos az, hogy ezek a információs rendszerek központilag is elérhetők legyenek. Úgy, úgy néz ki, hogy lejárt az időm, tehát nagyon gyorsan a végére érek. Tehát az integrált megközelítések területére értünk. Az összes partnerségi megalapodást sikerült megvizsgálnunk, mind a 28 tagállamban. Ezek, mint említettem, lehet egy alapot felhasználó tagállamok, vagy több alapot felhasználó. A több alapot felhasználó országoknál megnézzük a különféle helyi csoportokat, és itt főleg az európai regionális fejlesztési alapok kerültek felhasználásra, és mint említettem, eh, az ITI-t 20 tagállam használta, és főleg városi dimenziókon, dimenzióban. Ez az utolsó diám, a partnerség és koordináció. Ahogy már leírtuk, a partnerség megalapodásban, tehát az összes tagállam alkalmazza a partnerségi megalapodásokat, és itt különféle minisztériumok voltak, érintettek, viszonylag jól leírásra kerültek itt a partnerségi megállapodások. Ezen kívül a partnerségi megállapodásokról folytatott nyilvános konzultációkat is végrehajtották a tagállamok. Hát néhány tagállamban, főleg a operációs programokra koncentráltak. Most szeretném megköszönni figyelmüket, és többé-kevésbé sikerült betartanom az időmet. Köszönöm, igen. Köszönöm szépen. A mai rendünk nagyon tele van, és éppen ezért minden perc számít. Éppen ezért köszönöm, hogy betartott az idejét. Most örömömre szorgál, hogy Záger úrnak adhatom át a szót, aki a régió bizottságát képviseli, amely szintén elfogadott egy véleményt a partnerség megállapodások és az operacionális programokról. Záger úr jelentéstevő volt a régiók bizottságában, most pedig örömömre szorgál, hogy 10 percre átadhatom neki a szót ismét. Hvala za besedo, eh, spoštovana gospa predsednica, spoštovani. sem sepen, tisztelt elnök asszony, tisztelt szakbizottsági hölgyek és urak, először is köszönetet szeretnék mondani azért, hogy lehetőségem nyílik a régiók bizottságának eh, véleményét elmondanom. Ezen kívül szeretném azt is elmondani, hogy a Kóter bizottság rendkívül jól együttműködött velünk. Ennek a véleménynek a célja az volt, hogy értékeljük a partnerségi megállapodásokat, illetve az operatív programokat, a kedvezményezettek szempontjából regionális és helyi szinten. Más szóval azon, azon személyek szempontjából, akik felelősek a programok területen történő megvalósításáért. Ez azt jelenti, hogy a terepre összpontosítottunk, a területi megvalósulásra. Nagyon sokan reagáltak, polgármesterek, a, régió képviselői, illetve a civil társadalom más képviselői is részt vettek a vélemény előkészítésében. Ezen kívül egy kutatást végeztünk az internet segítségével, több mint 300 különböző ö, érdekelt fél képviselője reagált 27 különböző tagállamból, illetve olyan intézmények is, mint például az Intercity, reagáltak a kérdőívünkre. Ennek a tanulmánynak az eredménye fönt van a régió bizottságának holnapán. holnapján. Ismét szeretném hangsúlyozni, hogy a megközelítésünk alulról felfelé történő megközelítés volt. Ez azt jelenti, hogy figyelembe vettük azon személyek véleményét, akik az ilyen programok megvalósításáért felelősek. Hadd mondjam el azt is, hogy a véleményből van nálam egy-két másolat, úgyhogy ha valakit érdekel, szívesen rendelkezésükre bocsátom ezt az anyagot. Nos, először is a kohéziós politika legfontosabb feladatát, szerepét szeretném hangsúlyozni gazdaság és szociális politikák szempontjából. Ebben a tekintetben a következőre jutottunk. Különböző fejlettségi szinten vannak a régiók, mégis azt látjuk, hogy óriási előrelépés történt az elmúlt időszakban a kohéziós politikának hála. Azonban azt is el kell mondani, hogy bizonyos esetekben a fejlesztési, fejlődési különbségek egyre nagyobb mértéket ültenek a régiók között, tehát ez azt jelenti, hogy elmélyülnek ezek az eltérések, a pénzügyi és gazdasági válság okán. Ezért a következőre nagy hangsúlyt fektettünk. A kohéziós politikának követnie kell a városok és közösségek alapvető fejlesztési igényeit, szükségleteit. Valamint támogatnia kell az Európa 2020-as stratégiát. Ami a kohéziós politika reformját illeti, nagyon sok előrelépés történt, ezeket már megemlítettem, azonban szeretném hangsúlyozni a partnerségek különleges szerepét ebben a keretben. Most tárgyalják a tagállamok, illetve az Európai Bizottság az ezzel kapcsolatos dokumentumot. A partnerség elve nem önmagában való cél, hanem egy alapvető előfeltétele a kohéziós politika sikerének. Különösen azért, mert három szinten valósul meg a kompetencia, Európai Uniós szinten, tagállami szinten, illetve helyi szinten. A helyi szint az, amely felelős a megvalósításért, ahogy már említettem. Ez azt jelenti, hogy többszintes vezetésről beszélünk, és nem szabad megfeledkeznünk a szubszilitás elvéről, illetve nem szabad megfeledkeznünk arról sem, hogy valós szükségleteket kell fontolóra venni akkor, amikor projekteket hozunk létre a regionális, illetve a helyi szint számára. A partnerség értékelése kapcsán azt mondhatjuk, hogy a minden tagállamban vannak partnerségi megállapodások, természetesen vannak még itt is eltérések. Most a kutatási eredményekre utalok. Eltéréseket mutatnak a különböző régiók is, Nagyon sokszor a partnereket ugyan bevonták a megbeszélésekbe, azonban ez felszínen történt csak, és mélyrehatóan nem fejlődtek a partnerségek. A válaszadók 76%-a elmondta, hogy a konzultációs folyamatokban részt vettek, ugyanígy a nyilvános prezentációkon is részt vettek, azonban elmondták, hogy a megvalósítást illetően már nem számolhatnak be ugyanerről az együttműködésről. És végül, de nem utolsó sorban, elmondták azt is, hogy a partnerségi megállapodást alá kell írniuk a regionális és helyi szinteknek is. Hogyha ez megvalósul, akkor egy valós partnerségi kapcsolatot garantálhatunk. A következő téma a pénzügyi eszközök, a pénzügyi források, természetesen a megvalósítás szempontjából ez nagyon fontos. Nem szabad figyelmen kívül hagynunk a jelenlegi válság kontextusát. A helyhatóságok, a helyi ö, hatóságok anyagi források hiányával küzdenek. A finanszírozást javítani kell, többszintű finanszírozást kell kialakítani, illetve a pénzügyi eszközökhöz való hozzáférést javítani kell jobb hozzáférés kell biztosítani, és ez jobb megvalósításhoz vezet. Tudjuk, hogy az alapok felhasználása megduplázódott a elmúlt időszakban, azonban nagyon fontos megvizsgálni, hogy ez mit jelent regionális és helyi szintre vetítve. Csak ez után Csak ezután használhatjuk ki nagyobb mértékben az új eszközöket. Most pedig nézzük a beruházási terveket. Először is ott vannak az Európai Uniós alapok, a másik oldalon pedig az Európai Beruházási Bank tevékenységeit találjuk. Az alapok eszközei nem lehet más célokra automatikusan áttenni, Van még valami, amit hangsúlyozni kívánok, és erről nagyon sokat beszéltünk az elmúlt időszakban. A nyílt napok keretében is. Mire is utalok? Az egyszerűsítésre. Nagyon sokat és nagyon régóta beszélünk már az egyszerűsítésről, sajnos azonban azt látjuk, hogy az eljárások nem egyszerűsödnek, ehelyett inkább összetettek, bonyolultabbak lesznek, és ezért a megvalósítás elé is akadályok gördülnek. A rendszerek bonyolultak, az új pénzügyi eh, mechanizmusok felhasználása sem egyszerű. Egyrészt azt látjuk, hogy a helyi és regionális hatóságok nem ismerik az eljárásokat, másrészt azonban néha ezeket túlságosan bonyolult végigvinni, megvalósítani, és ennek az az eredménye, hogy a hatás nem annyira pozitív, mint amennyire szeretnénk. A jogalkotás túlzott nemzeti szintre való átültetése. Nos, ebben a tekintetben, ami az eljárásokat illeti, arra számítunk, hogy valós erőrelépés történik, hála részben a magas szintű munkacsoportnak. Nagyon reméljük, hogy a kohéziós politika meghozza a kívánt eredményeket. Ezen kívül hadd beszéljek a vezetőségi, a vezetési képességek javításáról. Itt is eltérő képet mutatnak az országok. Technikai asszisztenciára lenne szükség annak érdekében, hogy megerősítsük a vezetési, kapa, vezetési képességeket. Zárásképpen még valamit szeretnék hangsúlyozni. Ez pedig kapcsolódik az ex ante feltételekhez. A dokumentumok előkészítésében történő csúszások érintik magát a megvalósítást. Jelenleg az új pénzügyi keret második évében járunk, és van még olyan, vannak olyan országok, amelyek még semmit nem tettek, a programok megvalósítása semmilyen szinten nem kezdődött el, erre pedig szükség lenne. Ez azt jelenti, hogy a regionális és helyi szintek plusz értéket, további értéket várnak. Az előzetes feltétel, természetesen fontos, de nem szabad, hogy a helyi és regionális fejlesztés hátrányára valósuljon meg, azaz akadályozza a megvalósítást. Zárásképpen egy utolsó mondat, hogyha megengedik, a kohéziós politikáról. A vélemény erre is kitér. Határon átnyúló együttműködésről beszélünk, az új eszközök felhasználásáról, Nézzük, mi fontos ezen a területen. Nos, a kohéziós politika lényegét tekintve regionális politika, és így is kell, hogy maradjon. Nagyon fontos, hogy elkerüljük a túlzott centralizmust, a túlzott központosítást. Vannak ilyen tendenciák, de azt látjuk, hogy ez a központosítási tendencia negatívan érinti a kohéziós alapok felhasználását. Kedves kollégák, most itt az ideje a vitának. Nagyon szoros az időnképpen, ezért a hozzászólásaikra egy percet engedek képviselőnként. Nincsen listám. Szeretném megkérdezni, hogy van-e valaki, aki szeretne hozzászólni. Polcsak úr, van Mindenburg úr, és van a, a Miltenburg képviselő. Köszönöm. Köszönöm a tanulmányát, köszönöm ezt a kiváló munkát, amelyet végzett, és köszönöm a régiók bizottságának is a munkát. Három pontom lenne. Az egyik, Nylon asszony az adminisztrációs terhekről is beszélt, amelyek enyhén növekedni fognak a tagállamokban a centralizáció miatt. Elmagyarázná, hogy miért várja azt, hogy növekszik majd az adminisztrációs teher, és hogy például Németországban, ahol nincsenek operacionális programok, a, a tartományokban hogyan képzeli ezt el? Szólt a különféle partnerség megalapodások minőségi különbségéről, tehát nagyon mennyiségi megközelítést alkalmazott, de azért feltezem a kérdést, hogy minőségi differenciák is vannak. -e. Az utolsó megjegyzésem, arról beszélt, hogy a tematikus célkitűzésekre koncentráltak, amelyek a tagállamokban a mm, bizonyos tagállamokban automatikusan alkalmazásra kerülnek, tehát erre szeretem volna rákérdezni. Köszönöm szépen. Polcsák úr, öné a szó. Köszönöm szépen. A régió bizottságának a képviselőtől kérdezném, viszonylag alaposan vázolta az álláspontját, és feltűnt nekem, hogy a régiók bizottsága megállapította, hogy a megkérdezettek több mint 70%-a olyan benyomásra rendelkezik, hogy, az, hogy a partnerségére megállapodás előkészítése fázisában döntenek az operacionális programokról, és hogy a helyi testületeknek csak egy része vesz részt az előkészítő fázisban. Szerintem ez pedig komoly probléma, hiszen eh, nem lehet ténylegesen eh, figyelmen kívül hagyni a helyi, illetve regionális eh, testületek szempontját, és igazából megdöbbentő, hogy ez a partnerség, a partnerség célja az, hogy egy teljes értékű partnerség legyen, itt bizonyos európai jogi összefüggésekben, Számomra ez azt jelenti, hogy ebben az esetben az európai jog megsérül, hogyha nem egyeztetünk a regionális és helyi szervekkel, hiszen a partnerség elsősorban róluk kell, hogy szóljon. Néhány tagállamban ez a partnerség csupán formális. Szerettem volna a kollégám véleményét is hallani, és esetleg megkérdezném ezt a régió bizottságának képviselőtől is. Van asszony? Köszönöm, én is köszönöm a tanulmányt, én is köszönöm a régiók bizottságának az álláspontját, amely nagyon kritikus volt. A kérdéseim hasonló irányba mutatnak. Itt főleg mennyiségi szempontokat vettek figyelembe a tanulmány során, és kevésbé minőségi szempontokat, tehát két területre kérdeznék rá. Az egyik az előzetes, az ex ante feltételek. Megmondaná, hogy milyen okai vannak annak, hogy nem teljesítik a tagállamok ezeket a feltételeket, vagy hogyan? Hogyan látja ezt a helyzetet? Tehát milyen tekintetben nem felelnek meg a feltételeknek, a másik pedig a partnerségi elvének a végrehajtása. Nagyon érdekes az ön tanulmánya, nagyon pozitív, kicsengéssel bír, és tudjuk az érintettektől, tehát főleg a civil társadalom vagy a szociális partnerektől, hogy nagyon különböző módon hajtják végre a partnerségi megalapodásokat a tagállamokban. Már a, a tagállamok hozzáállása is más. Azonban az ön tanulmánya teljesen pozitív szempontból vizsgálja meg, teljesen pozitív szemmel látja a partnerségi megalapodásokat. Köszönöm. Köszönöm. Bresso asszony, egy perc. Ehm, Az én kérdésem a tematikus koncentrációkra vonatkozik, és pedig a régiók szintjén. Nyilvánvaló, Hogyha a nagy országokról beszélünk, ahol az alapokat regionalizálják, akkor a tematikus koncentráció, ahogy ön leírta, azt jelenti, hogy eh, az összes régió az összes témát átvállalja, vagy eh, nem így van ez. Vagy eh, esetleg összességében egy országra kivetítve veszik figyelembe az összes témát. A régiók legalább három témára koncentráltak a jelentés alapján. Érdekes lenne tudni, hogy ez tényleg így van, vagy eh, nem. Hiszen egy régió nem foglalkozhat az összes témával. Tehát a régiókon belül volt eh, egy tematikus koncentráció, vagy nem? Köszönöm, elnök asszony. Három rövid kérdésem van. Szerettem volna megkérdezni, hiszen ezek a partnerségi megállapodások mondjuk úgy hát nem megfelelő módon kerülnek alkalmazásra. Idézőjelben. Hát az operacionális programokkal kell őket végrehajtani. Tehát hogyan látja a régiók bizottság ezt a dolgot? Hiszen a régiók bizottsága erősen érintett a témában, tehát itt bizonyos iránymutatásokat javasolnak. És utána van még egy kérdésem, ez is a tematikus koncentrációra vonatkozik a szegényebb régiókban kevesebb témára koncentrálnak, a gazdagabb régiókban meg többre. Harmadsorban pedig a technikai segítség. Tehát mit szeretne a régiók bizottsága? Hiszen tudjuk, hogy bizonyos operacionális programok nemzeti végrehajtásában van támogatás. A programozásba, de vannak olyan régiók, amelyek kevésbé fejlettek, és eh, itt a támogatással nem jutnak messzebbre. Köszönöm. Köszönöm. Nejlon asszony, hogyha felkészült a válaszadásra, 3-4 percet kap. Azt hiszem, hogy eh, kész leszek ami az adminisztrációs terhet illeti. Szeretném még egyszer kihangsúlyozni, hogy a partnerségi megállapodásokat igazából a irodákban vizsgáltuk meg, tehát nem mentünk ki a helyszínre, tehát nem mentünk el minden egyes régióba, minden egyes operacionális programot megvizsgálni, hanem a megalapodásokat vizsgáltuk meg, és végrehajtásukat. Ami az adminisztrációs tervekre vonatkozik, sok új elem van. Ebben a programozási periódusban csökkentek az OP-k száma, és Ausztriát példák, példaként vizsgáltuk meg. Itt kilenc regionális programot néztünk meg, és az országon belül is szükség van a programok megfelelő koordinációjára. Tehát meg kell nézni, hogy az osztrák tartományok például hogyan kezelik tehát ne minden régió saját magának csinálja, hanem központosított legyen. Tehát egy központból koordinálják a programokat. És itt a régió között kell koordinálni, tehát ezért is nő az adminisztrációs teher. És említettem, hogy vannak több alapos programok is, hogy több alapot vesznek igénybe, ez pedig természetesen több koordinációt igényel. Természetesen itt többet kell találkozni, több megbeszélésre van szükség, és új terület az adminisztráció számára. Ami a partnerségi megállapodások minőségre vonatkozik, erre nem mernék válaszolni. A tanulmányban szerettük volna kimutatni, hogy a partnerségi megállapodások mit rögzítnek, megpróbáltuk egy szintézis létrehozni a partnerség megállapodásokból, és nagyon sok szakértőt alkalmaztunk, akiknek különféle megközelítéseik voltak. Tehát eh, itt a, nem akartuk kiértékelni a partnerségi megalapodásokat, szerettük volna megnézni, hogy mi volt bennük. Tehát amit elmondhatunk, az az, hogy néhány megalapodásban voltak olyan dolgok, amelyeket nem alkalmaztak jól. Tehát beszéltünk például az e-kohézióról, az integrált megközelítésről, és ezeken a területeken abból indultunk ki, hogy hogyan kellene lenni a dolgoknak. És itt a tagállamok között nagyon nagy különbség van. Ami a tematikus célokat illeti, teljes mértékben egyetértek azzal a kollégával, hogy országos szinten lehet az összes témával foglalkozni, de a régiókra koncentrálnak az egyes témák. Tehát főleg azok az országok, ahol több operacionális program van, ott nyilvánvalóan azon a szinten a differenciálódás is nagyobb. Olyan országok, ahol kevesebb a program, vagy egy van minden alapszámára, Ott szélesában alkalmazzák a tematikus célkitűzéseket. És különféle szinten koncentrálódnak a feladatok. Ami az előzetes feltételek nem teljesítését illeti, nem erre koncentráltunk. Tehát igazából nem koncentráltuk arra, hogy miért nem teljesítik az előzetes ex ante feltételeket, megnézzük, hogy igen vagy nem. A regi főigazgatóság egy átfogó jelentést készített erről, ott sokkal részletesebb választ kaphat a kérdésére. De nyilvánvalóan, ahol a legkevésbé felelnek meg, nézzük csak meg, ez a, ez a szállítás, illetve a hulladékkezelés, itt azért nem feleltek meg eh, például a feltételek, mert nem volt egy eh, szállítási, vagy eh, hulladékkezelési, vagy vízárazási koncepció. Tehát például ezért nem feleltek meg bizonyos országok az előzetes feltételeknek. Ami pedig a általános feltételrendszereket illeti, például az informatikában Tehát valószínűleg a tanulmánya elkészítése alatt bizonyos tagállamok megfeleltek a feltételeknek. Tehát voltak olyan tagállamok, ahol az informatikai rendszert még nem vették forgalomba, amikor készült a tanulmány, de azóta ez megtörtént. Amit itt most bemutattunk, az a tényleges partnerségi megalapodások alapján tettünk. Én az osztrák megállapodásban voltam érintett, és ott pedig nagyon alaposan megvizsgáltuk a regionális és a helyi szintet, illetve a programok végrehajtását ezen a szinten. És itt figyelembe vettük a szociális partnereket, az NGO-k szerepét. Tehát például fogyatékosokkal foglalkozó szervezeteket is meghallgattunk. És megnézzük, hogy az Európai Unión belül hogy alkalmazzuk a partnerség megalapodásokat. Aztán Aztán volt itt még néhány kérdés. Damato asszony részéről, és ez nem tudom, hogy Záger úr szeretne hozzászólni egészen röviden. Röviden. Hvala, mislim da ste bili... Köszönöm. Se navezali na to, prva stvar je vezana na, na, torej na sam... Köszönöm szépen. Az első kérdés a partnerségi megállapodások értékelésével volt kapcsolatos. Nos, azt kell, hogy mondjam, hogy ez az értékelés valós tényekre épül. Az internetes felmérésből, kérdőívből származó adatokra. Hangsúlyozni kívánom, hogy eltérő képet mutatnak a különböző országok, tehát eltérőek a helyzetek országon belül és országok között is. Ez mind attól függ, hogy a szubszidiatás elvet mennyiben tartják tiszteletben. Ezért a bizottság azt javasolja, hogy mélyrehatóan tanulmányozzuk ezeket a mechanizmusokat, azonosítsuk a jó gyakorlatot, és ezen kívül azt is javasoljuk, hogy regionális partnerségi dokumentumokat hozzunk létre, bevonva a regionális és helyi szintet a partnerségi megállapodás előkészítési szakaszába. Ez lehetővé teszi a többszintű adminisztratív eljárás megvalósítását. A minőségben is eltéréseket látunk. A technikai segítségnyújtás, asszisztencia nagyon gyakran csak az alapvető feladatok támogatását érinti, Sokszor az úgynevezett új tagállamokban látunk problémát. A technikai támogatás, asszisztencia az előkészítésre kellene, hogy összpontosítson a megvalósítási dokumentumokra, illetve a projektek előkészítésére. Ez lehetővé tenné, hogy jobb minőséget érjünk el. Vannak még más mechanizmusok is, mint például a jó gyakorlat cseréje, illetve más módszerek is. Elnök, ezzel lezárom a vitát. Köszönöm szépen a prezentációt. Követjük majd ezt a témát, ahogyan ön is említette, a Regi Szakbizottságban bemutatásra kerül majd más elemzés is. Köszönöm szépen a részvételt, és Zager úrnak is köszönöm, hogy eljött. Most pedig folytassuk a napirendünket. A következő napirendi pont első eszmecsere az új területi fejlesztési eszközök a kohéziós politikán belül 2014-2020-as időszakra vonatkozóan integrált területi beruházás, ITI, és közösségvezérelt helyi fejlesztés, CLLD. Tomasics asszony a jelentéstevőnk. Tudják, hogy a 2014-2020 20-as időszakra, programozási időszakra két új eszközt vezettek be. Az integrált területi beruházás, illetve a közösség vezérelt helyi fejlesztés. Most a saját kezdeményezésű jelentés az első tapasztalatokról számol be, illetve a megvalósítás akadályra tér ki. Tomasics asszony a jelentéstevő, megosztja velünk a gondolatait ebben a témában. November 3-ára tervezi a jelentés benyújtását. Februárban fogunk majd szavazni a következő évben erről az anyagról. Szeretnék mindenkit emlékeztetni, hogy maximum 35 perc áll rendelkezésünkre erre a témára, és most meg is adom a szót Tomas és asszonynak, és aztán folytatjuk a vitát. Öné a szó, asszonyom. Köszönöm szépen. Európska Unió. Köszönöm szépen. 2014-2020 között az Európai Unió nagy hangsúlyt fektetett a területi kohézióra. a 2014-2020-as pénzügyi keret, valamint az Európai Beruházási Alap, a strukturális alapok és a tematikus koncentráció mind az IT-re és a CLLD-re e összpontosít, így megvalósítható az integrált területi stratégia, amely integrált eljárást biztosít különböző politikai területeken. Közös célkitűzésekre összpontosítunk, ehhez hatékony együttműködésére van, együttműködésre van szükség, illetve a közös stratégiai keretben meghatározott szabályok betartására. Ennek a saját kezdeményezésű jelentésnek az a célja, hogy a tagállami tapasztalatokat és eddigi gyakorlatot figyelembe vegyük, akkor, mikor, amikor az új területi fejlesztési eszközt nagyító alá vesszük. Nagyon fontos, hogy elemezzük ennek hátterét, és megnézzük, hogy hogyan lehet a jövőbeli fejlesztést és annak megvalósítását előre mozdítani a tagállamokban. Európa nagyon komoly kihívásokkal néz szembe, gazdasági és társadalmi kihívásokkal. Ez azt jelenti, hogy integrált területi megközelítésre van szükség annak érdekében, hogy az azonosított problémákat meg tudjuk oldani. Multidimensionális megközelítést kell alkalmaznunk, amely figyelembe veszi a különböző területek specifikumait. Ez lehet, hogy azt jelenti, hogy a hagyományos adminisztratív struktúrákat ki kell egészítenünk, más szintű koordinációra lesz szükség a közös célok megvalósítása érdekében. Az új szabályok értelmében kimondják, hogy az LDF e alapok legalább 5%-át a fenntartható városi fejlődésre kell szállni. Nos, ez az egyik módja annak, hogy eleget tegyünk a célkitűzésünknek. A másik lehetőség az IT, ez lehetővé teszi a tagállamok számára az, hogy egyszerre több programot is megvalósítsanak. Illetve a különböző területeken felhasználják a finanszírozást. Így a stratégia kiaknázása egy-egy konkrét területen lehetővé válik. A legtöbb tagállam LLD-ket hozott létre a partnerségi megállapodások keretében, és ez nagyon jól mutatja a helyi szint szerepét. Sajnos azonban az administratív szint nem igazán bízik a partnereiben, ez azt jelenti, hogy a nemzeti, illetve a helyi szintek között nincs bizalom. Ahhoz, hogy ez a stratégia megfelelően megvalósuljon, kellő tájékoztatásra van szükség, illetve a közfórumokra kell összpontosítani. Ez azt jelenti, hogy a stratégia könnyebben megvalósulhat a helyi szinten, illetve annak potenciáját kiaknázhatjuk. Felelősséget kell vállalnunk, illetve eredményeket kell produkálnunk. Ahhoz, hogy ez a stratégia sikeres legyen, különböző szinten kell, hogy támogatást kapjon, európai, nemzeti és helyi szinten. Mennyi időt vesz ez igénybe, illetve milyen erőforrásokra lesz szükség? Nos, ez nagy mértékben függ a helyi kontextustól, illetve a helyi szintű tapasztalattól, valamint a kapacitástól is helyi szinten. Még a tapasztalt közösségek eh, esetében is kb. 6-12 hónapra van szükség. így kezdődhet el a teljes ciklus működtetése. Ez egy elég erőforrás igényes gyakorlat, bonyolult feladat, és néha vannak olyan ötletek, gondolatok, források, amelyeket nem aknázunk ki megfelelően. Ez azt jelenti, hogy az előkészítési szakaszban arra kell összpontosítanunk, hogy az új fórumokat támogassuk. A különbségek ellenére, a tagállamok közötti eltérések ellenére a következő gondolatokat mindenképpen figyelembe kell venni. Különböző adminisztratív kapacitások, emberi erőforrási lehetőségek, különböző fogyasztói minták, illetve az állami és magánberuházások közötti különbség, éghajlatváltozás, ezeket a tényezőket mind figyelembe kell venni, ez nagyon fontos. Fontos az, hogy integráljuk az embereket ebbe a megközelítésbe, a különböző testületeket föltöltsük, ez azt jelenti, hogy megfelelő konzultációs folyamatra van szükség. Emellett egy értékelési és nyomonkövetési mechanizmusra is szükség van. Tehát ez nem pusztán egy hivatalos kérelem, nem, valóban hasznos információt kell nyújtani a, a helyi partnerek számára, a rendszeres értékelés, rendszeres nyomonkövetés, ezek nagyon fontosak, az eljárásokat látnunk kell, értékelnünk kell. Ez lehetővé teszi, hogy megvizsgáljuk, mi az, ami működik, mi az, ami nem, és a stratégiákat igazítsuk az adott helyzethez. Ez azt jelenti, hogy egyértelmű, mérhető célkitűzéseket kell megfogalmaznunk, így lehet valós eredményeket elérni. A helyi partnerségek így sokkal konkrétabb és valósághűbb stratégiákat tudnak létrehozni, amelyek megbízhatóak lesznek és igazíthatók, korrigálhatók. A projektek kiválasztását illetően a diszkriminációmentességre kell összpontosítanunk, és az átláthatóságra. A döntéseket objektív kritériumok alapján kell meghozni. Az eljárás egyértelmű kell, hogy legyen a különböző feleket, az eljárás minden szakaszába be kell venni maguk az eljárások, egyszerűbbek kell, hogy legyenek, tehát ezeket egyszerűsíteni kell, átláthatóvá kell tenni. Alternatív, független vitarendezési eljárást kell létrehoznunk szakértőkkel. Ez azt jelenti, hogy a pénzügyi és szabályozási problémákat meg tudjuk oldani, ezek fölmerülhetnek a vezetési szint, illetve az egyes programok és a helyi partnerek közötti viták során. És végül, ami a forrásokat illeti, a multifinanszírozás még mindig nagy kihívást jelent, különösen a CLD e és az ITIK számára. Ez azt jelenti, hogy megfelelő körülményeket kell létrehozni, amelyek keretében ezeket az eszközöket kihasználhatjuk. Üdvözlöm a magas szintű munkacsoport létrehozását. És az egyszerűsítés alatt pedig közös alapokat kell találni, és közösen kell megoldani a problémákat. Hiszen ha egy országban egyszerűsítenek, akkor az egy másik országban problémákhoz vezethet, hogyha nem beszélnek egymással. Szeretném megkérdezni a bizottságot, hogy mely formában történik a kiértékelés. Tehát van egy monitoring bizottság, és köszönöm érdeklődésüket, köszönöm javaslataikat, és Köszönöm szépen. Most átadom a szót kollégámnak, Buda urat hallottam, ő is szót kér, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon szépen köszönöm az előadónak ezt az összefoglalást, és nagyon hasznos volt az a találkozó is, amit Strasbourgban tartottunk. Ezt hadd tegyem hozzá. Nagyon Örülök annak, hogy az Európai Bizottság olyan mechanizmust fog létrehozni, amely lehetővé teszi, hogy helyi és regionális szinten lehessen cselekedni. Nagyon fontos kérdést kell feltennünk magunknak, ez pedig az, hogy hogyan tudjuk csökkenteni ezt a magas szintű munkanélküliséget az Európai Unióban. Nem szabad azt sem elfelejteni, hogy bármilyen mechanizmus, amely a rendelkezésünkre áll, hogy a helyi közösségeket támogassuk. Muszáj, hogy egyszerű legyen, tehát az eljárást mindenképpen egyszerűsíteni kell, mert nagyon gyakran előfordult már a múltban, hogy több különböző szinten tudtunk, tudtunk eszmét cserélni az érintettekkel, a helyi önkormányzatokkal, helyi szinten, regionális szinten, és így tovább, és mindannyian panaszkodtak a bürokrácia hatalmas mértékéről. Tehát elengedhetetlenül fontos, hogy a bizottság ezeket a megjegyzéseket meghallja, megfogadja, és tényleg olyan mechanizmusa váljon elő, amely, amely felhasználható az érintettek számára. A helyi közösségek támogatása nagyon fontos, mert másképp nem lehet a fejlesztést elérni helyi és regionális szinten. Gyakran elgondolkodunk arról, hogy pontosan mit is jelent a szubszidiaritás elve, de ez igaziból azt jelenti, hogy először a helyi szinten kell cselekedni, mert a helyi szinten áll rendelkezésre az összes tudás az igényekre, illetve a problémák megoldására vonatkozóan. Ezért mondom, hogy nagyon fontos megnéznünk azt, hogy ezzel a jelentéssel hogyan tudjuk ezt a problémát is megoldani, megpróbálni megoldani. Meg kell próbálni garantálni azt, hogy jó eredmények legyenek, hogyha egy befektetés bekövetkezik. A Romániában például előfordul, hogy a befektetések előnyeit gyakran nem a helyi szinten, hanem a központi szinten lehet érezni. És ezért van szükség arra, hogy a munkahelyeket helyi szinten teremtsük meg, az előnyök helyi szinten legyenek érezhetőek és segíteni tudjuk a helyi önkormányzatokat abban, hogy a befektetések megtérülését vissza tudják fektetni ugyanezekbe a projektekbe, amelyek eredetileg a megtérülést garantálták. Az előadóval a jövő héten fogunk erről eszmét cserélni, és remélem, hogy egy nagyon hasznos mechanizmust tudunk megteremteni. Rodriguez asszony következik, mondja az elnök. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is szeretnék köszönetet mondani az előadónak az erőfeszítésekért, a megszervezett találkozókért, és nagyon remélem, hogy a mai eszmecsere is majd beépül ebbe a munkába, és a végén egy nagyon jó eredménnyel állunk elő. A munkánk eredménye remélhetőleg megmutatja, hogy a kohézió mennyire fontos, a mi feladatunk az, hogy a garantáljuk, megpróbáljuk garantálni, hogy a kohéziós eszközöket megfelelően alkalmazzák. Két eszköz van, ami a kohézió fejlesztését, erősítését segíti, az ITI és a CLLD, ahogy már említettük. Egy-két gondolatot szeretnék önökkel megosztani ezeknek az eszközöknek a végrehajtása kapcsán. A 2020-as stratégia részét képezi természetesen ennek a két eszköznek a felhasználása, és a mi szakbizottságunknak is az a feladata, hogy bármilyen eszköz végrehajtását segítsük, ami az integrált helyi fejlesztést, illetve a városi dimenzió fenntarthatóságát támogatja. Azt hiszem a helyi fejlesztések mindenképpen területi célokat kell, hogy szolgáljanak, a helyi közösségek esetében, de olyanokat, amelyek a nemzeti stratégiába is beilleszkednek. És ez talán az unióból kívülről érkezve látszik, hát én egy perifériális régióból származom, és tapasztalatom, hogy fontos a helyi, a regionális és a nemzeti szintek közötti együttműködés megteremtése. Normál esetben mikroszinten a helyi önkormányzatok pontosan ismerik az adott közösségek igényeit. De lehet, hogy mondjuk a technikai oldalról nem annyira tapasztaltak, és ehhez a központi szint támogatására van szükség. Egy másik ülésen láttuk már, hogy mennyire fontos a költségvetést a technikai segítségnyújtásra összpontosítani, és ezért mondom, hogy szerintem a meglévő struktúrákat érdemes lenne megduplázni. Ha hatékonyak szeretnénk lenni, akkor a technikai segítségnyújtást is újra be kellene indítani, nagyon hasznos lenne, ez a különböző intézmények közötti párbeszéd és együttműködés része is lehetne. Náluk van a know-how, a tapasztalat, és ezt érdemes megosztani, gondoskodva arról, hogy mindez az Európai Unió hasznára válik. Az első találkozón említették a rugalmasságot, nagyon fontos, hogy ezt jól értsük, és hogy ezt jogi keretek közé helyezzük, annak érdekében, hogy a tervezés, a végrehajtás és a monitoring, valamint a projektek kiértékelését végző partnerek mind-mind megfogadják ezt. Nagyon specifikus a kontextus és a körülmények, de a lépéseket koordinálni kell, mert egyébként a kritériumoknak nem lehet mind megfelelni. Vannak nehézségek, ezekkel szembe kell nézni, és érdemes hálózatokat kiépíteni, mert ezek a hálózatok segíthetnek. A helyi dimenziót tehát be lehet vonni a regionális és nemzeti tervek kidolgozásába, és fordítva. Ami pedig az elhangzott megjegyzéseket illeti, ezzel kapcsolatban csak azt mondanám, hogy egy valami tiszta, tisztán látható. Van egy nagy nehézség. Ezt az eszközt még nem érti mindenki a helyi szinten. Nem, nincsen tisztában ennek a ha felhasználásával, és így tovább. Én egy picit azért aggályos vagyok, hogyha még több testületet hozunk létre, konfliktus megoldó testületeket, mert szerintem már léteznek a megfelelő fórumok, a szabálytalanságokra, szabálytalanságok megoldására, és így tovább. Tehát ez csak a kavarodáshoz adna hozzá. A projekt láncban pontosan kell tudni, hogy ki miért felelős, ez nagyon fontos. Tehát a végrehajtás, a monitoring, az elemzés, értékelés európai szinten nagyon világosan el kell, hogy legyen választva, de a helyi, a regionális és nemzeti szinten is a felelősöket világosan kell látni a helyi, a regionális vagy nemzeti projektek esetében. És emellett szükség van a, nem csak a hivatalos elemzésekre, hanem a magánvéleményekre is arról, az informális véleményekre is arról, hogy hogyan működtek ezek az eszközök, hogyan működtek ezek a projektek, és az mindig valami fajta konstruktív dolog kell, hogy legyen, például uh, hogyan lehet jól felhasználni az európai alapokat. Elnök asszony, szeretném emlékeztetni a kollégákat, hogy fogalmazzanak röviden, ez az első eszmecsere ebben a témában, és Mielőtt, mielőtt Demátó asszonynak adom meg a szót, tájékoztatok mindenkit, hogy Pocsák urat fogom megkérni, hogy folytassa a napirendet, és vegye át az én helyemet egy pillanatra, mert én üdvözlöm majd a következő vendégünket. Igen, kedves kolléga, ön is szerepel a listán, a román miniszter a következő vendégünk, és addig Pocsák úr veszi át az elnökletet, Demátó asszony öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony, nagyon rövid leszek rögtön a javaslatokra térek rá, mindenfajta köntörfalazás nélkül. Az volt a cél, hogy a különböző adminisztratív szintek között a területi szinten javítsuk a kapcsolatot. Mindannyian szeretnénk tudni, tudni hogy hogy működik majd ez a rendszer, és hogy, lesz, hogy lehet elérni a fejlesztést a helyi szinten, a részvétel, hogyan működik majd az operatív programokban 2017-ig a szándékok nagyon jók, nagyon tiszteletre méltók, de felmerül itt a kockázat, hogy sikertelenek lesznek, hogyha nem elemzik ki az igényeket, és nem megfelelő a programozás, és aztán bumeránk hatása lesz mindennek a helyi és a regionális önkormányzatok részére. Ezek már amúgy is elég problémával néznek szembe, ezért van szükség egyszerűsítésre, amelyel ugye ma is foglalkozunk. Szeretném még azt is kihangsúlyozni, hogy a régiók bizottságának véleménye értelmében nincsen semmifajta módszertan, legalábbis ők ezt kritizálták, tehát hogy nincsen módszertan a partnerség gyakorlati megvalósítására, ezért hasznos lenne, hogyha az Európai Bizottság több információt bocsátana a rendelkezésre a tekintetben. Az utolsó megjegyzésem, eh, ahogy eh, ugye talán most még jobban, mint máskor, a partnerség elve, ezt láttuk ma reggel is, egy nagyon fontos elv, és a kohéziós politikának az egyik prioritása és ezt alkalmazni kell a további stratégiák meghatározásában, illetve a befoglalt, bevont helyi szereplőkkel való kapcsolatfelvételben. Köszönöm szépen, Briez úr következik, mondja az elnök. Oui, merci, merci à vous également, madame le rapporteur. Köszönöm szépen, én is köszönettel tartozom a jelentéstevő asszonynak. Először is újon azokat az érveket szeretném felsorolni, amelyeket a múlt héten Strasbourgban az itiket azért hoztunk létre, hogy a területi kohéziót javítsuk, de azt látjuk, hogy ezt a valóságban elég nehéz megvalósítani. És megvan annak a kockázata, valós kockázata, hogy nem érjük el a célkitűzéseket azért, mert az ITI nagyon bonyolult, nagyon komplex. Ahogyan elmondta a jelentéstevő asszony, néha azt látjuk, hogy a nemzeti partnerek és a helyi partnerek között hiányzik a bizalom, és ez megint a célkitűzés megvalósítását veszélyezteti. Nehéz tehát a megvalósítás az azért, mert a különböző tagállamokban teljesen más az adminisztratív struktúra, a helyi szint, amely ugye a projekteket vezeti, nem mindig rendelkezik a kellő mértékű információkkal az adott projektekre illetően a hatóságok pedig nem mindig kérik az európai alapok felhasználását, mert annak a felhasználása bonyolult, tehát nagyon sürgős az egyszerűsítés a kollektivitás kritériuma néha túlságosan korlátozó jellegű. Ez azt jelenti, hogy nagyon sok esetben nem fordulnak az európai forrásokhoz a projektek, annak bonyolultsága miatt. Ez nagyon fontos, mindenképpen könnyítésre, enyhítésre, egyszerűsítésre van szükség. A helyi szint nem mindig rendelkezik megfelelő kapacitással arra, hogy a dossziét benyújtsa. Ez egy akkora akadály, amely magát a projekt elindítását nehezíti, és ahogyan az előttem szóló is elmondta, néha már léteznek szabályok az adott tagállamban, például Franciaországban is, és néha ezek interferenciában vannak. Fontos tehát az átfedések, a súrodások kiiktatása, az egyszerűsítés, a bonyolultság enyhítése. Nagyon fontos az egyszerűsítés, hogyha célkitűzésnek akarunk megfelelni. Elnök, köszönöm szépen, és Van Minteborg úr a következő. Shadow Rapporteur, eh, Mr. Köszönöm. Mindenek előtt eh, köszönetet szeretnék mondani, illetve elnézést kérek Jakovics úrtól. A CLLD és az eh, ITI új eszközök, azonban a többi az nem annyira új. Tehát például itt a Leader Plus megközelítés igazából a CLLD-nek az előfutárának tekinthető. Kísérleteztek eh, az ITI-okkal már eléggé korán. A városi térségek számára ezeknek eh, nagy esélye van. Hiszen eh, ha a kohéziós alapokból, az európai fejlesztési alapokból vannak források, akkor ezeket lehet kombinálni. És elképzelhető, hogy itt a munka erő piaci politikában. És hogyha ezek az anyagok megvannak, akkor a, a régió bizottságának a tapasztalatait is jobban felhasználhatjuk. A partnerségi megállapodásokban számos ország és régió részt vesz. Ezek pedig elgondolkoztak rajta, illetve elgondolkoznak, hogy CLLD-vel és ITI-okkal dolgozzanak. De észreveszik, hogy a tagállamokban vannak olyan közigazgatási instanciák, amelyek a felelősségét szeretnék áthárítani a helyi vagy a regionális szervekre, és így nem alkalmazhatják az összes forrást. De én mindenképpen szeretném bátorítani az érintetteket, hogy éljenek ezekkel az eszközökkel, és szeretném az Európai Bizottságot is bátorítani, hogy folytassa a tagállamok támogatását abban, hogy jobban élhessenek ezekkel a megállapodásokban foglalt lehetőségekkel. Sok tagállam számára ez ugrás a hideg vízbe. Skrotz úr a következő, és megkérem minden felszólalót, hogy rövid legyen, mert tíz perc múlva itt lesz a miniszterasszony. Két felszólalónk van, és szeretném átadni az előadónak is a szót. Köszönöm. Megpróbálok eh, nagyon rövid lenni. Üdvözlöm Tomasics kolléganő saját kezdeményezősi jelentését, és bízom benne, hogy nagyon jól együtt tudunk majd működni, hiszen vannak jó eszközök a területi együttműködésre a kohéziós politikában. A tagállamok ezek segítségével jobban tudnak majd együttműködni. A frakcióm nevében szeretném kijelenteni, hogy a helyi szervekkel való együttműködésre szeretnénk koncentrálni. Ezen kívül pozitívnak tartom, hogy az európai regionális fejlesztési alapokból még nem hívnak le sokat a tagállamok. Ezen kívül úgy gondolom, hogy más eszközöket is fel lehetne használni. Ahogy ezt a Tomas ígyféle jelentésben is hallottuk. Természetesen az akadályokat is le kell küzdeni, és már meglévő adminisztrációs akadályokat nem szabad növelni, hanem csökkenteni kell. És így könnyebben élhetünk az új lehetőségekkel. Ezen kívül kapacitásokat is kell létrehoznunk, hogy élhessünk az új eszközökkel, és ezzel munkahelyeket is teremthetünk és ezek pedig növelik a növekedés esélyeit. Mindenképpen a helyi szinten kell növekedést elérnünk, mert hogyha helyi szinten van növekedés, akkor az kihat a nemzeti szintre is. Tehát helyi szinten kell a forrásokat alkalmazni, és úgy gondoljuk, hogy az új források, amelyek a jelentésben vannak, a célra vezetőt lesznek. Köszönöm. Köszönöm szépen. A következő felszólaló. Bresszó asszony, de elment, nincs itt. Akkor én vagyok a következő felszólaló. Csehül fogok beszélni. Köszönöm. Szeretnék utalni arra, amit az előadó is mondott, hogy mi működik és mi nem működik. Azt mondta, hogy a CLLD stratégián belül vannak javaslatok, és kell is még javaslatokat tenni. Itt az egyes területeket is mindenképpen figyelemre kell venni. Ezen kívül az egyes területek szükségleteit. A regió főigazgatóság esetében van egy ilyen benyomásom, hogy a CLLD neki mindig meg kell felelni az operacionális programnak. És hogy nem szabad kihagyni a lehetőségeket. Ezen kívül a finanszírozást is meg kell oldani, hiszen a finanszírozásban még nehézségek rejlenek. Ezen kívül a CLLD stratégiák lehetővé teszik olyan projektek finanszírozást is, amelyeket a eddig meglévő programok nem fednek le. Tehát teljes mértékben egyetértek azzal, hogy a CLLD stratégiát, stratégiának az operacionális program célkitűzéseit kell követni, de nem a különleges célkitűzéseit. Ezen kívül biztos vagyok abban, hogy a GD régió ezt pontosan így szeretné. Tehát úgy gondolom, hogy mindenképpen figyelembe kell venni a helyi nehézségeket is, és figyelembe kell venni, hogy miért nem működnek a CLLD-k, amennyiben nem működnek. Köszönöm szépen. So now I would like to give... Most pedig Tomasics asszonynak szeretném átadni a szót, hogy vonja le az eszmecsere végkövetkeztetéseit. Köszönöm szépen! Rövid leszek. Szeretném megköszönni mindenkinek a javaslatait. November 30-án vagy december 1-én kerül bemutatásra itt a bizottságban, a szavazás pedig két héttel az után lesz. Rendben, köszönöm. Most pedig 3-4 percünk van, hogy átadjuk a bizottság képviselőjének a szót, Judit Rossa, tehát öné a szó. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen ezt az eszmecserét, területi kohézióra sokkal nagyobb hangsúlyt szeretnénk helyezni, mint korábban. Új eszközöket vezetünk be, az ITI, CLLD, és ugye itt van a 4 hetes cikk a fenntartható vidéki fejlődésről, mindig jó megnézi a helyi tapasztalatokat, mert onnan tudjuk meg, hogy valóban mi az, ami működik, és mi az, ami nem működik. Persze még eléggé az elején járunk, tehát a helyi önkormányzatok és a többi partner is éppen most kezdi el ezeket átültetni a gyakorlatba és összeállítani a helyes regionális stratégiáját. Azt is szeretném kihangsúlyozni, hogy a rendeletek nagyon-nagyon rugalmasak a tekintetben, hogy hogyan lehet végrehajtani, hogyan lehet felhasználni ezeket az eszközöket, és ez azt is jelenti, hogy nagyon egyszerűen, illetve bonyolultan, vagyis nehezebben is fel lehet ezeket használni. Egyetértek az előttem elhangzott véleményekkel, valóban csökkenteni kell a bürokráciát, és hát minket nagyon érdekelnének a konkrét javaslatok erre vonatkozóan. Elnök úr, azt hiszem a kapacitás kiépítés megint egy olyan terület, ahol együttes erőfeszítésekre van szükség a nemzeti, a regionális szinten, és persze a bizottságtól is várjuk a segítséget. A bizottsági oldalon létrehoztunk egy városfejlesztési hálózatot, ez a városi hatóságokat kívánja támogatni, amely a hetes cikk értelmében elérhető stratégiákat próbálja vagy kívánja végrehajtani. A több alapos megközelítés, tehát a multifund approach, ez még vizsgálatra vár, megtapasztaljuk, hogy hogy működik majd a helyben. Tagállamoktól, a helyi szinten a tagállamoktól megkapjuk az információkat remélhetően. Két tanulmányra hívnám fel a figyelmüket. Az IT stratégiák és a hetes cikk, itt megvizsgáljuk a stratégiák tartalmát, és remélhetőleg következtetéseket is le tudunk vonni a korai fejleményekből. Ez az egyik tanulmány, a másik tanulmány, ami elkészül majd, az a CLLD-kről szól. A négy igazgatóság fog együttműködni, amelyek végrehajtják ezeket eh, az eszközöket, és remélhetőleg jövő évben már többet tudunk mondani. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony, és most Rátérünk a következő napirendi pontunkra, ugyanis eszmecserét folytattunk Szívius Egyé asszonynal, aki Romániából érkezett, regionális fejlesztési és közigazgatási miniszter. Asszonyom, bizonyára ön is tudja, hogy ebben a szakbizottságban gyakorlat az, hogy meghívjuk a tagállamok minisztereit, hogy beszámolhassanak a kohéziós politikákkal kapcsolatos tapasztalataikról. A Regi Szakbizottság nagyon aktív társjogalkotó volt, a tanácsal együttműködtünk az új generációs kohéziós politikák kidolgozásában, és most a figyelmünket arra fordítjuk, hogy ezek a politikák hogyan működnek a gyakorlatban. Ezért nagyon nagy öröm számomra, hogy ön elfogadta a meghívásunkat, hogy beszámoljon a román tapasztalatokról, a legfrissebb véleményekről és azon kihívásokról, amelyekkel az operatív programok végrehajtása kapcsán néznek szembe az ő minisztériumában. Tehát miniszterasszonyt most arra kérem, hogy maximum 15 percben tartson nekünk egy rövid összefoglalót, és utána pedig megadom a képviselőknek majd a szót, a koordinátorokkal fogjuk kezdeni. A képviselőket arra kérem, hogy egy percre korlátozzák a hozzászólási idejüket, hogy be tudjuk tartani az időkereteket. Azt is meg szeretném említeni, hogy a szocialista frakció javasolta, hogy hívjuk meg miniszterasszonyt, szeretném megköszönni nekik ezt a javaslatot, és ugyanilyen irányban folytatni fogjuk. A többi tagállam miniszterét is majd meghívjuk. Asszonyom, öné a szó. Stimata doamnă președintă. Köszönöm szépen. Elnök asszony, tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim, nagyon nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek önökkel, a mai napon. Ez egy különleges szakbizottsági ülés és egy különleges találkozó. Először is hadd mondja a köszönetet a román kormány nevében, illetve az én és kollégáim nevében, csapatom nevében a minisztériumban, azért a támogatásért, amelyet önök nyújtottak a regionális operatív programok végrehajtásában, illetve az alapok felhasználásában Romániának. Tehát köszönjük a segítséget! Röviden még azt is elmondanám, hogy az N plusz 3-as intézkedés Románia esetében nagyon-nagyon hasznos volt. Legfőbb célkitűzésünk a regionális fejlesztésben az, hogy Románia versenyképes, összefogott, integrált térsége legyen az Európai Uniónak. Versenyképesek szeretnénk lenni azáltal, hogy kihasználjuk a városi térségekben felmerülő lehetőségeket, de más területeken is szeretnénk lépni. Az összefogást, következetességet úgy biztosítjuk, kívánjuk biztosítani, hogy minden állampolgárunknak ugyanolyan hozzáférést kívánunk biztosítani a közszolgáltatásokhoz, az infrastruktúrához. Ezért életbevágó, hogy munkánk során az állampolgárainkra és az ő közösségeikre összpontosítsunk, arra, hogy mik az ő igényeik és a jövőbeni projektjeik. Így tudunk számukra jólétet és a lehető legmagasabb szintű életkörülményeket biztosítani. A minisztérium fő prioritása ennek érdekében az volt, hogy megfelelően és reálisan tudjuk a projekteket a saját igényeinkhez igazítani, a román igényekhez igazítani, amelyeket most az Európai Unió finanszíroz, ezekről a programokról van szó természetesen. Tehát először az igényekről van szó. A fejlődés Romániában a fejlődés helyzete azt jelentette, hogy különböző eszközöket, politikákat kellett egyfajta mixbe összeállítanunk, és a legnagyobb kihívás e tekintetben e, az volt, hogy a fő célunkat elérjük, hogy tudják, tudjuk garantálni a kiegészítő jelleget. Tehát amit az Európai Unió ma nekünk nyújt, azt egészítsük ki azzal, amit a nemzeti, az állami költségvetésből e, teszünk, és így érjük el, hogy a helyi közösségek is megfelelő infrastruktúrával rendelkezzenek. ami az Európai Uniós finanszírozást illeti. Románia nagyon komolyan veszi a 2014-es, 2020-as finanszírozási időszakot. Ez azt jelenti, hogy nemzeti szinten is több intézkedést fogadtunk el, amelyek azt szolgálják, hogy hatékonyan végre lehessen hajtani a strukturális alapokat és itt konkrétan szeretnék utalni a regionális operatív programokra a 2010 a 2007-től 2013-ig tartó időszakban, itt 3,9 milliárd euróról volt szó, a mi abszorpciós rátánk 63% volt, ezt már most elmondhatom önöknek. Az Európai Bizottság időnként még visszajuttatott nekünk eszközöket, és így több mint 2000 kilométernyi utat építettünk, több, szá, több mint száz egészségügyi létesítményt hoztunk létre, iskolákat és tanítási központokat támogattunk, kis- és középvállalkozásokat támogattunk, és körülbelül 29 ezer új munkahelyet teremtettünk. A 2014-es, 2020-as programozási időszakot éljük most. Itt 6,7 milliárdos, euró, milliárdos összegről van szó. Ennek felhasználásával 9 tematikus célkitűzést tudunk finanszírozni a strukturális alapok kapcsán, és itt konkrétan az út építésre fogunk összpontosítani, a TNT hálózatokkal való összekötetése, renováció, illetve a lakóépületek szigetelése, szociális és egészségügyi infrastruktúra támogatása, valamint oktatási infrastruktúra támogatása, ezek lesznek a céljaink, és egy újdonságról tudok beszámolni a regionális operatív programokban. Ez pedig a következő, a földhivatali nyilvántartást ki fogjuk egészíteni. Több mint 5 millió hektár földterületről fogjuk bevinni az adatokat a földhivatali nyilvántartásba. Még az előző programozási időszakból maradtak feladataink, egyszerűsíteni kell az adminisztratív eljárásokat. Több különböző találkozón vettünk részt az Európai Bizottság képviselőivel. Nagyon sokat tanultunk ezekből a találkozókból és a saját hibáinkból is. Ezért azt reméljük, hogy most már a szerződéskötés sokkal gyorsabban megy a jövőben az előző időszakhoz képest. És reméljük, hogy így a kedvezményezettek megfelelően le tudják bonyolítani a projektjeiket, fennakadás nélkül a megfelelő határidőig, a programozási időszak vége előtt le tud zárulni minden. A kifizetési rendszert ugyanolyan formában tartjuk meg, mint ahogy az az előző időszakban létezett, a 2007-től 13-ig tartó időszakban. Nagyon sok következtetést vontunk le, és tanulságot vontunk le a 2013-ig tartó programozási időszakból, és ezeket felhasználtuk a 2014-től 20-ig tartó időszak tervezésében. Ami az operatív programokat illeti, szeretnék ennek a szakbizottságnak a munkájához kapcsolódva szólni néhány szót. A Regionális Fejlesztési és Közigazgatási Minisztérium 20 programot támogat területi együttműködés területén, 1,2 milliárd eurós értékben. Azt hiszem, ez egy sikertörténet, a területi együttműködésben. Különösképpen a bolgár-román program, ennek az abszorpciós rátája 73% jelen pillanatban. A kiegészítő jellegről már beszéltem, amellett, hogy ezek az operatív programok megvannak Romániában, van egy másik eszköz is, amit a minisztériumunk felhasznál. Ez pedig a nemzeti programok, amelyek a helyi fejlesztést célozzák. Ezt a programot a román kormány hozta létre, és az állami költségvetésen keresztül finanszírozza. Helyi, illetve regionális infrastruktúra kiépítését támogatja ez a program. Szerte az országban segítjük az önkormányzatokat. Ez a program nagyon jól kiegészíti az Európai Uniós szintről kapott támogatást és finanszírozást a vízellátás és vízkezelési rendszerek építése, iskolák támogatása, útépítési támogatás, és így tovább. Ez az állami program, és valóban sikertörténet volt ezt a két különböző rendszert összehangolni. Ugye itt van két rendszer, és harmonikusan sikerült ezeket összehangolni, hogy a fejlesztési célokhoz közelebb jussunk Romániában. Nos, az önökkel folytatott együttműködésből sokat tanultunk, és nyitott, őszinte partnerkapcsolatot szeretnénk fenntartani önökkel, a regió főigazgatósággal, valamennyi Európai Uniós intézménnyel. A megfelelően működő partnerségre van szükség azért, hogy garantálni tudjuk azt, hogy Románia sikeresen tudja felhasználni és hatékonyan tudja felhasználni a rendelkezésre álló Európai Uniós forrásokat és hogy azt is garantáljuk, hogy a politikáink megfelelően igazodnak a fejlesztési célkitűzésekhez az Európai Uniós szinten. Nekem meggyőződésem, hogy éppen ezért nagyon hasznos lenne megállapodni a találkozásokban, naptárunkba feljegyezni a találkozókat. Én most itt ülök önökkel de nagyon hasznos lenne valamennyi fejlesztését felelős miniszterrel találkozni. Ezeket a találkozókat előre rögzíthetnénk a bizottsággal, és így tovább. Az a meggyőződésem, hogy Romániában benne van a potenciál, hogy valódi sikertörténet legyen a finanszírozás hatékony felhasználásában és az életminőség javításában. Megígérhetem önöknek, hogy jó magam és csapatom a Regionális Fejlesztési és Közigazgatási Minisztériumban minden tőlünk telhetőt megteszünk annak érdekében, hogy ezt a célt elérjük. Még egyszer köszönetet szeretnék mondani ezért a meghívásért, és hadd hangsúlyozom, hogy nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek. Dear Minister, thank you. I'm, I'm so happy to hear that the agenda... Uh, Köszönöm szépen, asszonyom. Nagyon örülök hogy a kohéziós alapok kezelésének célkitűzései önöknél is ugyanazok, mint amik a miénk, hogy az önök napirendjén is ugyanazok a témák szerepelnek, mint a mi napirendünkön. Most pedig, hölgyeim és uraim, önöké lesz a szó, megígértem, hogy a koordinátorokkal fogunk kezdeni. Ez tehát azt jelenti, hogy Krél asszony az első. Ganz herzlichen Dank, äh, Frau Vorsitzende.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 Tudom, hogy nem könnyű a munkája. És egy nehéz helyzetben próbál előrelépést elérni. Az elmúlt időszakban az abszorpciós ráta növekedett 63%-ra, e, ez az ön érdeme. Még mindig nem 100%, de mégis jó úton haladunk. Szeretnék jó, sok sikert kívánni önnek a munkájában. Az elnökünk már elmondta, hogy itt a szakbizottságban hasonló témákkal foglalkozunk. Szeretnék egy gondolatra visszatérni. Ma délután meghallgatást tartunk a kohéziós politika egyszerűsítéséről. Nagyon jó lenne, hogyha meg tudná mondani, hogy ön mit tett Romániában annak érdekében, hogy az administratív eljárást egyszerűsítse, ugyanígy a kiválasztási eljárást is. Tehát, hogyha egy kicsit részletesebben szólna erről, ez nagyon érdekes lenne számunkra. Ahogy ön is tudja, a bizottság az egyszerűsítés témájában egy magas szintű munkacsoportot fog létrehozni. Másodszorban üdvözlöm az, hogy az illetékes minisztereket arra kérte, hogy rendszeresen találkozzanak. Évek óta ezt kérjük itt a parlamentben. De äh, a következő elnökség alatt lehetne még egy kísérletet tenni, hiszen a jelen soros elnökség alatt nem sikerült megfelelő találkozókat létrehozni, de az biztos, hogy nagyon nagy a felelősség. És van egy utolsó kérdésem, hogyha még ezt is szabad hozzáfűznem. Itt az Európai Unióban és az Európai Parlamentben is sokat foglalkoztunk Juncker tervel. Érdekelne, hogy tudná valamit mondani arról, hogy az abban lévő forrásokkal hogyan lehetne élni, kiegészítő leg a strukturális alapokkal, és milyen hatása lenne az országok számára. Köszönöm szépen. Köszönöm. Csics úr. Köszönöm szépen. Mihajlova asszony. Köszönöm szépen miniszterasszonynak hogy elfogadta meghívásunkat, és eljött ide Brüsszelbe hozzánk, hogy részt vegyen velünk ezen az eszmecserén. Nagyon fontos az ön véleménye számunkra, hiszen szeretnénk hallani, hogy milyen problémák vannak a tagállamokban. Éppen ezért bevezető szavai is nagyon fontosak voltak. Figyelmesen hallottam, hallgattam, amit mondott, és most valamit megkérdez, ez az úgynevezett új tagállamokban valószínűleg hasonló módon zajlik, de azért szeretném meghallgatni az önvéleményét is. A felvevő képesség problémája még mindig nagyon nagy. Mint volt isztriai regionális vezető, el kell, hogy mondjam, hogy az egyik fő probléma az, hogy regionális szinten forráshiány van. Éppen ezért eh, itt a centralizáció vagy a decentralizáció nem is annyira regionális szinten jelentkezik, hanem egyszerűen hiányoznak a források. És eh, ez problémás. Tehát Romániában, Bulgáriában, Horvátországban, de más országokban is nagyon sok pénzre van szükség, hogy eh, a saját infrastruktúja, a környezetvédelem, és így tovább, tovább fejlődjön. És főleg olyan városokról, régiókról van szó, amelyeknek lenne mit költeni, de saját tapasztalatból is tudom, regionális politikusként, hogy egy olyan 5-10 éve a centralizáció problémát jelent. Tehát szerettem volna megkérdezni a véleményét. Gondolja, hogy például a román régióknak van elég pénzügyi kapacitása, hogy társfinanszírozással kiegészítsék azt, amit az Európai Unió a kohéziós alapokból ad? Köszönöm. Damátó asszony. Grazie, grazie per essere venuta. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretettel üdvözlöm a miniszter asszonyt. Nagyon egyszerű és gyakorlati kérdést szeretnék neki feltenni. Voltak-e nehézségeik? és hogyha igen, akkor tudna-e felsorolni néhány példát, hogy milyen nehézségekkel találták szembe magukat az alapok felhasználásakor, hiszen nem régen csatlakoztak az Európai Unióhoz, frissen csatlakoztak az Európai Unióhoz. Thank you, thank you very much. Uh, Köszönöm szépen. Bruna úr, öné a szó. Merci, madame la ministre. Vous avez... Köszönöm szépen, miniszter asszony. Beszélt arról, hogy az eljárás bonyolult, és hiányzik az egyszerűsítés. Elmondta, hogy a hibáinkból tanulni kellene a 2017-2020-as időszakra nézve. Konkrét példákat tudnál mondani. Köszönöm szépen. Most pedig Tomas így asszony következik. Köszönöm szépen. Miniszterasszony én is saját tapasztalatból tudom, hogy nem egyszerű egy eh, rendszerről átállni egy másikra. Az egész eh, nagyon nehezen alakul. Éppen ezért most eh, szeretném tudni, hogy hol látja a legnagyobb problémát. Az állam, a régió és a városok közötti együttműködésben. És hogyha esetleg talált megoldást, akkor ez milyen volt? mit javasol nekünk a posztkommunista országoknak megoldásként. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök asszony. Két és fél éve, vagy három éve egy delegáció volt Romániában, Temesváron, de a román-bolgár határon is jártunk, a Duna mentén, és ott pedig a decentralizációval is foglalkoztunk, tehát a regionalizációval, a felelősségek átadásáról, hogy a román régiók nagyobb felelősséget kapjanak. És itt a strukturális alapokról volt szó, a projektekről, de ezek végrehajtásáról is, ami nem történt meg igazából. A kérdésem pedig az, a strukturális politika, az regionális politika is. És a lényege az, hogy a nagy államok a régiókra delegálják át a felelősséget, és a régiók felelősek a projektek végrehajtásáért. Akkor a román kormányzat egy fiókjában volt egy törvénytervezet, hogy hogyan lehet decentralizálni. Nem tudom, hogy ez előbbre jutott-e, és hogy most a régióknak több felelőssége van a programok kialakításán és végrehajtásánál? Köszönöm. Rendke asszony, köszönöm szépen. Elnök asszony, a mi részünkről is. Nagyon elégedettek vagyunk, hogy eszmét cserélhetünk. Nagyon fontos, hogy beszéljünk azokkal, akik végrehajtják azt, amit mi itt eldöntünk. Én eh, a végrehajtásra kérdeznék rá. Azt hallottuk, hogy 63%-ban használják fel a lehetséges alapokat. A kérdése pedig az, hogy az európai féltől, a bizottságtól milyen segítségre van szüksége, hogy ez a szám növekedjen. Zöld politikusként eh, fontos számomra a klíma. Tudja, hogy klímabarát befektetésekre is forrásokat szán az Európai Unió szólt utak építéséről. Rákérdeznék, hogy mit gondol, hogyan lehetne a közlekedés szállítást fenntarthatóbbá tenni? Tehát mondjuk a erősebb vasúti használat. Az utolsó kérdésem pedig arra vonatkozik, hogy egy jelentésről szavazunk, a marginalizált térségekről szól ez. Romániának pedig van egy nagy roma kisebbsége. Mit tesznek annak érdekében, hogy befogadóbb legyen a politika, és hogyan próbálják a regionális vagy egyéb alapból a romákat támogatni. Köszönöm, köszönöm szépen. Polcsak úr teszi fel a következő kérdést. Köszönöm, elnök asszony. Már előkészítettem egy kérdést, de Celler úr már feltette. Ez a helyi testületek döntéshozatalba való bevonása. Amennyiben Európai Uniós források felvételéről van szó. Csehország sem tartozik azon országok sorába, akiknek nincs problémája források előteremtésével. Ellenkezőleg. 2013-ig 26 milliárd euró állt lehetőségünkre, és csak két és fél milliárdot tudtunk lehívni. Ez 10 százalék a nekünk járó forrásokból. Valószínűleg önöknél is vannak hasonló számok, tehát a román felvevő képességre kérdeznék rá. Köszönöm, elnök asszony. Igen, tisztelt miniszterasszony. Aki ismeri a múltat, csak is az alakíthatja a jövőt. Hát most ez nagyon bölcsen hangzik, de konkrét dolog, hogyha itt a 2014-es pénzügyi érdekekre gondolunk, és összeférhetetlenségre. Romániában 25 jelentett eset volt, és 350 esetben szabálytalanságok történtek. Tehát ez a többi országhoz képest sok. Van valamilyen elképzelés 2015-re? Hogy jobb számokat prezentáljanak? Hogy kevesebb szabálytalanság és csalás történjen a pénzek elosztásánál? Köszönöm. Buda úr. Köszönöm. Én is Szeretnék köszönetet mondani a miniszterasszonynak, hogy megjelent ma. Egy rövid kérdésem ma. A román közigazgatási felosztáshoz. A regionalizáció azzal a következménnyel járhatna, hogy javul az ország felvevő képessége. Tudja, hogy 44 régió van Romániában, és ez pedig problémás a felvevő képesség tekintetében, tehát az európai források felvevésénél. Nem tervez a kormány valamit, hogy máshogy szervezze meg az ország közigazgatási felosztását? Köszönöm. Köszönöm, köszönöm szépen. Befejeztük a kérdések feltevését. Miniszterasszony, átadom a szót, hogy válaszoljon. Nagyon érdekes kérdéseket kapott, és ugyanabban az agendában vagyunk, tehát regionális fejlesztési miniszter a vendégünk. Mulțumesc pentru întrebările dumneavoastră. Între... Köszönöm szépen a kérdéseket, megpróbálok rájuk válaszolni. Ezek mind rendkívül érdekesek, és megpróbálom a tőlem telhető legjobb módon megválaszolni őket. Remélem, hogy ezek a válaszok majd kérdéscsoportokra reagálnak, és így észszerűen tudjuk kiaknázni, kihasználni az időt. Ami az egyszerűsítést illeti, hogyha megengedik, a legfontosabb intézkedéseket szeretném elmondani, amelyeket eddig sikerült megvalósítani a 2007-13-as időszakra. Először is, ami a szerződéses projekteket illeti, Ez nem technikai szinten történik, hanem a megvalósítási tanulmányok szintjén. A román jogszabályok alapján egy infrastruktúrális projektnek több szakasza, több fázisa van, amely még a, a létrehozási fázis előtt van. Van egy olyan szakasz, amely egy értékelését készít, értékre vonatkozó értékelés, aztán van egy megvalósítási tanulmány, van egy technikai tanulmány, amely az összes műszaki részletet vázolja föl. Tehát ezek a különböző elemek a 2007-13-as időszakra nézve azt jelentették, hogy a projektekre vonatkozó szerződések megvalósulásáig, tehát azok kiadásáig legalább egy év kellett, hogy el elteljen. Ez azt jelenti, hogy pénzügyi szempontból egy hiátus alakult ki. Ez akár kettő éves is lehet. A megvalósítási szinten, hogyha már a megvalósítási szinten lépni tudnánk, akkor a két évet három hónapra lehetne csökkenteni, és ez sokkal jobb a projekt értékelése szempontjából is. Ezen kívül szeretnénk csökkenteni a második szakasz lemaradását, illetve az ott eltelt időt is. Egy iránymutatást szeretnénk készíteni a jelentkezők számára, a pályázók számára. Ebben több információt kívánunk biztosítani. ami a projekt helyszínével kapcsolatos kérdéseket illeti. Ez kapcsolódik a megvalósítási tanulmányhoz. Az az alapvető gondolat, hogy a szerződéses időszak különböző komponenseit mindegy, mintegy egy hónap alatt le lehet bonyolítani. A harmadik lépés pedig a következő. Standard modellű finanszírozási szerződéseket alkalmazunk minden regionális operatív program esetében, legyen szó akár közútépítésről, akár infrastruktúrális projektről, mondjuk egy iskola számára, mindegy. Mindig ugyanazt a szerződést adjuk ki. Negyedik intézkedés. A román, román kormány egy új jogszabályt vezetett be a közbeszerzés céljából, és ez kapcsolódik ahhoz a kérdéshez, amely a 2007-13-as időszak legfontosabb problémáit firtatta. Nos, megváltoztattuk a jogszabályokat a közbeszerzésre vonatkozóan, és az új Európai Uniós irányelvet átültettük. Ez azt jelenti, hogy új szabályok érintik a közbeszerzést, ezek rugalmasabbak, átláthatóbbak. További intézkedésekről is beszélhetünk, amelyeket foganatosítani szeretnénk, és itt több kérdéssel is szeretnénk foglalkozni. Ez pedig a források hozzáféréséhez való adminisztráció megkönnyítése. Mielőtt miniszter lettem volna, államtitkár voltam, és az volt a helyzet, hogy a regionális programoknak 12%-os volt a felvevési képes mintegy egy éven belül a csapatommal együtt, a minisztériummal együttműködve megpróbáltuk ezt az abdolciós rátát javítani, és kb. 50%-ra sikerült emelni. Nézzük, hogy ez hogyan sikerült. Nos. A legfontosabb probléma az volt, hogy milyen mechanizmust alkalmaztunk arra, hogy a kedvezményezettek kifizetési kérelmeit értékeljük. Itt 90%-ban közhatóságokról volt szó, irodákról, polgármesterekről, iskolákról, tehát közszervekről. Nos, valószínűleg önök is ismerik ezt a mechanizmust, az Európai Bizottság hozta létre ahhoz, hogy az európai forrásokat lehívja az ember a projektje számára először is, meg kell, azt kell kérni a kedvezményezettől, hogy fizesse ki a számlákat, és bizonyítsa, hogy ez a kifizetés megtörtént. És így kell eljárni a szabályok értelmében. Tehát bizonyítékot kell szolgáltatnia a megtörtént kifizetésekre. Mit is jelent ez? Ez azt jelenti, hogy kedvezményezetként kifizettem a számlát, mondjuk egy építési projektre vonatkozóan, utána megyek a irányító hatósághoz, amely felveszi a kapcsolatot a DG regióval, azért, hogy az általam kifizetett összegeket megtérítsék. Ez a rendszer, ez a visszafizetési rendszer azt jelenti, hogy 6-8 hónapos várakozás idővel kell számolniuk a projekteknek. Ez nagyon gyakran azt jelenti, hogy egyszerűen a köztestületeknek nem volt ennyi készpénzük, nem tudták a számláikat fizetni. Ez volt az egyik legnagyobb probléma. Ezt kellett valahogy megoldani. Ezért egy új mechanizmust vezettünk be, magánberuházások segítségével fizetjük ezeket a számlákat a, a román kormányon keresztül. Ha úgy tetszik, ez egy puffer a közszervek számára. Így ezek a közszervek meg tudják fizetni, ki tudják fizetni a számlájukat, ezt, ezen puffer felhasználásával, tehát nem a saját cashflow-jukat kell használniuk, hanem a román kormány által biztosított puffert Ezután vették fel a kapcsolatot a bizottsággal, a bizottság pedig visszatéríti a kifizetett összeget, de a teher már nem a kedvezményezettet terheli, hanem ehelyett a román kormány átvette ezt a felelősséget. Amint az Európai Bizottság visszafizette, ezt, akkor a pénz visszakerült az állami költségvetésbe. Tehát ez volt az egyik tanulság, ez volt az egyik sikertörténet. Most ezt a mechanizmust alkalmazzuk, minden operatív programunk esetében a jelenlegi programozási időszakban. Ezt fent kívánjuk tartani a 2014-2020-as időszakban is. Jó pár kérdést kaptam a decentralizáció, regionalizáció témájában. Nos, a Regionális Fejlesztési Minisztérium az illetékes, és a jelentős jogalkotási lépéseket megtesszük. A regionalizáció egy nagyon szükséges folyamat Romániában, hiszen hatékony, hatékony folyamat, amely minden közösség előnyére van. Sikerült ezt ezt a folyamatot kiteljesíteni, létrehoztuk a szükséges jogi hátteret, jogi keretet, meg kellett változtatni ehhez a román alkotmányt. Ez még folyamatban van, tehát a parlament tér felén van a labda, várunk a következő lépésre, ez egy elég bonyolult folyamat. Tehát a parlamentnél van most ez az ügy, és aztán egy, egy népszavazást kell szerveznünk ebben a témában. Amit azonban sikerült elérni, az a következő. A regionális operatív programok, van egy vezető hatósága, központi szinten működik. Romániában 8 statisztikai régió van, ezeknek megvannak a maguk regionális fejlesztési tanácsai. Minden helyi érdekelt fél ebben vesz részt. Gondolok itt a helyi tanácsosokra, a KKV-kra, a polgármesterekre. Ez a regionális fejlesztési tanács, illetve ezek a tanácsok hozzák létre a regionális fejlesztési stratégiát, és ők alakítják ki a fejlesztési prioritásokat helyi szinten, illetve beruházási terveket készítenek. Az operatív regionális programok a partnerségi megközelítés keretében létrehozta a regionális fejlesztési stratégiát. Bár van egy központi irányító hatóság, tehát még mindig központosított az irányítás, a kifizetések központilag történnek, azonban a döntéshozatali szint, a szükségletek szintje lejjebb került a regionális szintre, a regionális testületek szintjére. Ami pedig a Juncker tervet illeti, nagyon szépen köszönjük ezt a kezdeményezést. Az én minisztériumom, illetve más illetékes minisztériumok nagyon is részt vettek abban a folyamatban, miszerint azonosítottuk a azokat a projekteket, amelyek jobb fejlesztéshez vezettek országunkban. És így kapcsolódnék egy másik kérdéshez is. Igen, sokkal több forrásra van szükség, a jelenleginél sokkal nagyobb mértékű forrásra, és a Juncker program tulajdonképpen lehetőséget nyit számunkra, hogy a fejlesztési szükségleteinket kielégítsük. Most a Juncker program segítségével nagy projekteket hajthatunk végre. Ez azt jelenti, hogy a Juncker tervből és más eszközökből jön a finanszírozás, ez pedig oda vezet, hogy az, a projektekre eddig szánt pénzt arra használhatjuk, hogy a forrásokat javítjuk a helyi és regionális hatóságok szintjén, például javítjuk a helyi infrastruktúrát hiszen jelenleg ezt a, ez az infrastruktúra bizony fejlesztésre szorul. Így a nagy fejlesztési projektekre összpontosíthatunk a Juncker terv keretében annak segítségével. Nagyon nagy örömömre szolgálna, hogyha a más fejlesztési miniszterekkel történő találkozókra valóban sor kerülne, akár informális szinten. Önökkel is szívesen találkoznék gyakrabban, a DG regióval is szívesen találkoznék rendszeresebben, hiszen Én több mint 25, adminisztratív, 25 évnyi adminisztratív tapasztalattal rendelkezem, és több mint 15 éve dolgozom az európai forrásokkal. De nem gondolom, hogy bárki közülünk, miniszterek, kollégák Előnyére szolgálhat az, hogyha vákumban dolgozunk, egyedül, izolálva, nem össze kell fognunk, így mindannyian elmondhatjuk saját tapasztalatainkat, saját sikertörténeteinket. Én is ezt próbáltam ma megtenni. Így beszélhetünk a komplementaritásról, az egyszerűsítésről, Például a kifizetési rendszer egyszerűsítése nagy siker, nagy sikeres tapasztalat Romániában. Tehát jó lenne együttműködni, közösen dolgozni annak érdekében, hogy az abszorciós ráta növekedjen. Az önök támogatásával, valamint a DJ Regió kollégáiknak támogatásával valóban úgy gondolom, hogy az összes eljárást javíthatjuk. Az iránymutatásokat, a kézikönyveket, illetve az eddigi intézkedéseket. Az Európai Bizottság és önök, tisztelt képviselők, így meggyőződhetnek arról, hogy Románia olyan ország, amely transzparens, transzparens és átlátható módon költi el a forrásokat. És uh, itt szeretnék válaszolni arra a kérdésre, amely a szabálytalanságokkal kapcsolatos, kikerüléssel kapcsolatos uh, problémák orvosolására kérdezett rá. a szabálytalanságokkal kapcsolatos problémát, tehát az európai alapokat érintő szabálytalanságokkal kapcsolatos problémát vizsgáljuk, bármilyen ilyen jellegű problémát büntetünk, illetve a nem megfelelő eljárást büntetjük. Minden projekt esetében az átláthatóságra törekszünk. Egyáltalán nem volt könnyű ezt megvalósítani. Például volt egy közbeszerzési rendszer, aztán rájöttünk, hogy ez nem felelt meg, nem volt összhangban a követelményekkel, az Európai Uniós szabályokkal és standardokkal. Ezzel a döntéssel megváltoztattuk ezt, és nagyon sok kedvezményezettünk számára nehéz volt elfogadni ezt a változtatást. Hiszen ott voltak azok az emberek, akik számítottak az Európai Uniós finanszírozást, aztán egyik napról a másikra egy nagy, nagy mértékű csökkenés történt, például akár 20%-os, vagy még ezt meghaladó csökkenés is. Hogyha megengedik, szeretnék még annyit elmondani, hogy ez egy olyan intézkedés, amely segítségével támogatjuk a projektek megvalósítását. Az európai finanszírozási projektek esetében központi szinten van a minisztérium, de aztán ott vannak a helyi szintek is, a helyi hatóságok. Lehet, hogy ezek a helyi hatósági szintek nem tudták nem tudtak európai forrásokat kérni, mert nem volt meg rá megfelelő forrásuk. De van egy olyan hatóság, egy közbeszerzési hatóság, központi szinten, amely felelős azért, hogy elemezze a közbeszerzési feltételeket. és ők bírálják el a kérelmeket. Amikor szabálytalanság történik, akkor a, egy 25%-os korrekciót ö, alkalmaz ez az igazgatási hatóság, és ez azt jelenti, hogy a kérelmezőnek újra kell pályáznia. A kormány megpróbálja támogatni ezeket a kedvezményezetteket azáltal, hogy forrásokat biztosít számukra. Amikor a felügyelők, illetve inspektorok erre rábólintottak, és az összes korrekció megtörtént. Ezt meg kellett tenni, mert az eddigi jogszabályok nem voltak összhangban az Európai Uniós jogszabályokkal. De uh, comunitățile margini. Akkor uh, még egy uh, pár megjegyzés a társadalom szélén élő marginalizált csoportokról. Készült egy tanulmány, amelyet a Világbank szakértőivel készítettünk el. Egy térképet készítettünk, feltérképeztük a társadalom szélén élő csoportokról. Tehát nem csak a szegénységről szól ez a feltérképezés, hanem tényleg a helyzetről. Ezeknek a közösségeknek a helyzetéről, és nagyon részletes elemzés készült egészen az utcákról, a házakról, ahol élnek ezek az emberek. Van egy regionális tengely, amely állami programokat is igénybe vesz. Tehát megvan a lehetőségünk, hogy szállást építsünk a marginalizálódott csoportok tagjai számára. Tehát itt elsősorban a roma közösségekre gondolok. Ezen eh, program keretében és az állami programok keretében szeretnénk a romákkal ugyanúgy foglalkozni, mint egyéb kirekesztett közösségeket. Tehát a marginalizált csoportok között nem csak romák vannak, romák és románok is. Tehát mi nem a, a romák tekintetében szeretnénk valamit, hanem a, marginalizált csoportok érdekében. És ez a lakosság minden szegmensére vonatkozik, amely a társadalom pereménél. Még röviden megnézem, hogy nem felejtettem -e el egy kérdést. Am avut o întrebare legată de leg Volt még egy kérdés. A helyi és központi hatóságok közötti kapcsolatról, hogy az ország felvevő képessége, lehívási képessége javuljon. Említettem már, hogy létezik egy központi közigazgatási hatóság, amely a regionális fejlesztési minisztériumon belül található. Azonban eh, amennyiben a helyi szintek szükségleteiről van szó, akkor nem szól bele. Hiszen ott megvannak a regionális, illetve a helyi hatóságok. És az operacionális regionális programok pedig a tematikus célokon alapulnak. De elsősorban a helyi szükségletekről van szó. Remélem, hogy sikerült megválaszolni a kérdéseket. Köszönjük szépen a kérdéseket, a válaszokat. Köszönjük, hogy eljött. Emlékszünk, hogy tett egy megjegyzést, hogy az érintett miniszterekkel gyakrabban kellene eszmecserét rendezni. Reméljük, hogy ezt, foglal, ezt folytatjuk a többi miniszterrel, tehát köszönöm szépen, és sok szerencsét kívánok a munkájához. Ténylegesen reméljük, hogy ismét találkozhatunk, mondjuk két év múlva, és beszámolhat róla, hogy milyen jól megy Romániában a kohéziós politika. Köszönjük szépen, és köszönjük a szakbizottságunk tagjainak nevében is. Okay, dear ladies and gentlemen, we continue. Köszönöm, hölgyeim és uraim. Most akkor folytatjuk a napi rendünket. Szavazás lesz. Mindenkinél itt van a szavazókártyája? Mindenki kész a szavazásra? Thank you. Thank you very much. Um, we vote today. Oh. A kohéziós politika és a marginalizált közösségek jelentésről szavazunk. Tehát itt a marginalizált településeknek nyújtandó segítségről van szó, tehát főleg fizikai és szociális rehabilitációról van szó. Az Európai Regionális Fejlesztési Alapokkal. 2014-2020-as programozási időszak újabb lehetőségeket rejt magában, hogy integrált területi fejlesztési politikát folytassunk, és hogy felemeljük a marginalizált közösségeket. Reintke asszony márciusban mutatta be jelentését. A módosítók július 22-ig érkeztek be, 214 módosító, tehát időben érkeztek be, ezen kívül még két egyéb szakbizottság is véleményt írt a foglalkoztatási és a nőgyi szakbizottság. Az előadó kompromisszumos módosítókat is javasol. Szeretnék megkérdezni, hogy most nagyon rövid ideig szeretne szót kérni, vagy folytathatjuk a szavazással. Csak szeretném megköszönni a kollégáknak a segítséget, amelyet a jelentésemhez kaptam, és Remélem, hogy mindenki érdekét szolgálja majd a jelentés, és hogy elfogadjuk ma. Krelaszony, sajnálom elnök asszony, de a napirenden az volt, hogy 11.40-kor kezdjük a szavazást, és még nincsenek itt a tagok teljes létszámban, tehát, hogyha egy öt perces szünetet tarthatnánk, hogy a kollégámért felhívhassam, mert jó lenne, hogyha itt lennének a képviselők nagyobb számban. Igaza van, igaza van. Itt ö, ö, nagy volt a nyomás, az idő nyomott minket, és 11.40-kor szavazunk. Tehát akkor 5 perc szünetünk van, és azt beszélgetéssel is kitölthetjük.

Ladies and gentlemen, I think... Hölgyeim és uraim, úgy gondolom, hogy minnyáján itt vagyunk, tehát minden tagunk itt van, üdvözöljük a szakbizottság tagjait. Nagyon fontos, hogy tartsuk a napi rendet. Akkor elkezdjük a szavazást. A kohéziós politika és marginalizált közösségek címmel Terry Reintke a jelentéstevő. Egyes kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Áttérünk a kettes kompromisszumra. Igen. Rendkerasszony, nagyon röviden. Itt egy hiba van a szavazólistán. Tehát a második részben az van, hogy főleg a helyzet, és már kijavították. Tehát, hogy az in particular. Csak egy technikai jellegű dolog. Köszönöm, köszönöm szépen. Annyit szerettem volna mondani, hogy két részben szavazunk. Köszönöm a megjegyzést. A második részre vonatkozott. Igen az első részről szavazunk, mellette a már kettes kompromisszum. Ellene tartózkodás. Elfogadtuk. A kettes második részéről mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Áttérünk a hármas kompromisszumra. Mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk Négyes kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Ötös kompromisszum részenként két részben szavazunk. Első rész mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellett ellene tartózkodás elutasítva. Jó, ellenőrizni akarják, akkor a második részt ellenőrizzük, az ötös kompromisszumról van szó, elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Kérem, most szavazzanak. Szavaztak? Zárom a szavazást. Elutasítva. Köszönöm szépen a hatos kompromisszum, hatos kompromisszum mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hetes kompromisszum mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Nyolcas kompromisszum mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Áttérünk a 98-as módosítóra mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Akkor ellenőrizzük, jó? Ellenőrizzük. Tehát akkor elektronikusan a 98-asról megnyitom a szavazást. Vote is closed. Zárom a szavazást. elutasítva. Kilencvenkilences módosító mellett ellene tartózkodás elutasítva. Százas módosító mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Ellenőrizzük. Ellenőrizzük a százas módosítót elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Akkor most ellenőrizzük. Zárom a szavazást. Elutasítva. Áttérünk a 9-es kompromisszumra mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Tízes kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 112-es módosító mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 11-es kompromisszum mellett ellene tartózkodás Ellenőrizzük, mert nem látom a kezeiket. Tehát a 11-es kompromisszum. Elektronikusan szavazunk. Tehát most szavazzanak, kérem. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. Köszönöm. 12-es kompromisszum mellett. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 13-as kompromisszum mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 14-es kompromisszum mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 15-ös kompromisszum mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 16-os kompromisszum mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 17-es kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 18-as kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 19-es kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 20-as kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 21-es kompromisszum mellett ellene tartózkodás, elfogadtuk. 22-es kompromisszum mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 174-es módosító mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 175-ös módosító mellett, ellene, tartózkodás, elutasítva. 177-es módosító mellett ellene, ellene, elutasítva. 178-as módosító mellett ellene, tartózkodás, elutasítva. 23-as módosító mellett ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 24-es módosító mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 185-ös módosító mellett, ellene, tartózkodás, akkor ezt ellenőrizzük, ellenőrizzük elektronikusan a 185-öst, megnyitom a szavazást, zárom a szavazást, elutasítva. A 25-ös kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 26-os kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 27-es módosító mellett 27-es ellene tartózkodás, elfogadtuk. Egyes szóbeli módosító. Valaki ellenzi? Rendben. Akkor az egyesről szavazunk. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 28-as kompromisszum mellett. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 206-os módosító mellett ellene tartózkodás. Ezt ellenőrizzük. 206-osról elektronikusan megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. 207-es módosító mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 208-as módosító mellett ellene tartózkodás, ezt ellenőriznünk kell. 208-as elektronikusan, megnyitom a szavazást, zárom a szavazást, Elutasítva. Egyes módosító. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Úgy tűnik, hogy elfogadtuk. Kettes módosító mellett. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Hármas módosító mellett ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Négyes módosító mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ötös módosító mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hatos módosító mellett, ellene, tartózkodás, úgy tűnik, hogy elutasítottuk, tehát a hatosról elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elutasítva. Hetes módosító mellett. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. Nyolcas módosító mellett. Ellene tartózkodás, ellenőrizzük, 8-as módosító, megnyitom a szavazást. Nem, még nem nyit, most van megnyitva. Zárom a szavazást. Elutasítva. 9-es módosító mellett ellene tartózkodás elutasítva. 10-es módosító mellett ellene tartózkodás elutasítva. 11-es módosító mellett ellene tartózkodás elutasítva. 12-es módosító mellett ellene tartózkodás elutasítva. 13-as módosító mellett ellene tartózkodás elutasítva. 14-es módosító mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 15-ös módosító mellett ellene tartózkodás elutasítva. 16-os módosító mellett ellene tartózkodás elutasítva. 29-es kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 24-es módosító mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Ellenőrizni akarják a 24-es módosítót? Elektronikusan szavazunk. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. Köszönöm. A 30-as kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 31-es kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 32-es kompromisszum mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 33-as kompromisszum mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 35-ös kompromisszum mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 34-es kompromisszum mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 36-os kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 62-es módosító mellett ellene tartózkodás elutasítva. 63-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Az EMPL szakbizottság az A mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A B javaslat mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A C mellett, ellene, tartózkodás, szerintem elfogadtuk. Ellenőrzni akarják? Nem. Elfogadtuk. D. Javaslat mellett. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. Az egyes javaslat mellett. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. A kettes javaslat mellett. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Hármas mellett ellene, tartózkodás elutasítva. A négyes javaslat mellett ellene tartózkodás ellenőrizzük. Tehát a négyes, megnyitom a szavazást, zárom a szavazást, Elfogadtuk. Most áttérünk a hatos javaslatra, mert az ötös az okafogyott. Tehát a hatos javaslat mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, hetes mellett ellene tartózkodás elutasítva a kilences mellett ellene tartózkodás, ezt ellenőrizzük. Tehát a kilences javaslat. Elektronikusan megnyitom a szabadást. Zárom a szabadást. Elfogadtuk. Tízes javaslat. Mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 11-es javaslat mellett ellene tartózkodás elfogadta. Tehát a 12-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 13-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 14-es, 15-ös okafogyott, 16-os. 16-os mellett ellene tartózkodás elutasítva. 17-es oka fogyott, 18-as javaslat mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 19-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. Tehát a 20-as mellett ellene, ellene Elutasítva. Akkor folytatjuk a javaslatokkal. 21-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. 22-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizni akarják? Jó, 22-es. Tehát elektronikusan ellenőrizzük. Zárom a szavazást. Elutasítva. 23-as javaslat mellett ellene tartózkodás elutasítva. 24-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. 25-ös mellett ellene tartózkodás, ellenőrizzük. Tehát a 25-öst elektronikusan ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elutasítva. 26-os javaslat mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 27-es mellett ellene tartózkodás, elfogadtuk. Most áttérünk a FAM szakbizottság javaslataira a javaslat mellett ellene tartózkodás. Úgy tűnik, hogy elfogadtuk. Ellenőrizzük az A javaslatot a FAM szakbizottság részéről elektronikusan. Megnyitom. Vote is closed. Lezárom. Elfogadtuk. B javaslat mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. C javaslat mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. D javaslat mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. E mellette, ellene, tartózkodás, ezt ellenőrizzük elektronikusan. Lezárom a szavazást. Ezt elfogadtuk. F javaslat mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. G javaslat mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. H mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. I mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. J mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. K mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Egyes javaslat. Bocsánat, ez okafogyottá válik, mondja az elnök asszony. Kettes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hármas mellette, ellene, tartózkodás, ezt ellenőrizni kell. Akkor a hármas javaslatot ellenőrizzük. Electronic vote, the vote is open. Elektronikus szavazás, megnyitottam a szavazat, szavazást, lezárom a szavazást. teljesen világosan látható, hogy elutasítottuk. Elnézést kérek ezért a plusz munkáért. Négyes javaslat mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. Ötös mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. Hatos mellette. Ellene. Tartózkodás. Hát ezt ellenőrizni kell, nem láttam. Hatosat ellenőrizzük elektronikusan. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hetes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A nyolcas fogyott, kilences mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 10 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 11 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 12 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 13 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 14 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 15 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 16 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 17 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 18 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 19 mellette ellene, bocsánat, a 19 oka fogyott 20-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 21 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 22 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 23 oka fogyott, 24 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 25 mellette, bocsánat, 26 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. És most jön a végszavazás. Elektronikusan szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. És elfogadtuk. Gratulálok! Köszönöm szépen. Most pedig a koordinátorok ülésével folytatjuk. Ezt az ülést zárt ajtók mögött tartjuk. Szeretnék mindenkit kérni, hogy akinek nincs joga a teremben tartózkodni, hagyja el a termet.